kezdünk. Se la stampa per favore libera la stanza. Arra kérném a sajtót, hogy hagyja szabadon a terem elejét. Per favore, Mr. Bruno io volevo dire di allontanarsi magari. Vabbè, vabbè. Allora, buongiorno a tutti. Comin- Jó napot kívánok mindenkinek. Kezdjük el a mai ülést. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az Olaf elnöke szobaton elhunyt, Brunner úr, Miután én vagyok a Költségvetési Ellenőrzés Bizottság elnöke, a magam nevében, illetve a bizottság tagjainak nevében és a másik két jelenlévő bizottság tagjainak nevében részvétünkről, részvétünk, részvételt tanúsítunk Brunner úr családja felé, és gondolunk természetesen az Olaf többi dolgozójára is, együtt érzünk velük. Szemelta úr meghallgatásra kerül ma sor, három órás meghallgatás lesz, megköszönöm Szemelta úrnak a jelenlétet. Üdvözlöm a többi kollégát is, az IMCO és az EKON elnökét, Harbarulat urat és Sharon Bowles asszonyt. Üdvözlöm őket. Üdvözlöm továbbá a három szakbizottság képviselői tagjait. A parlament szabályai szerint a biztos jelölteket a felkészültségük, a felkészültségük és függetlenségük alapján értékelik ki, és azzal, kapcsolatban, és azzal kapcsolatban is, hogy milyenek a kommunikációs képességeik. Ahogy bizonyára tudják, Szemeta úr írásban már válaszolt öt kérdésre, egy kérdőívre, és ezeket a kérdőíveket minden nyelvre, hivatalos nyelven lefordítva már kiosztottuk. Szemetal Mission statementjét is elolvashatták, illetve Barroso úr levelét is angolul. Mindenkit arra emlékeztetek, hogy rendkívül fontos lenne, hogy betartsuk a hozzászólási időket. Nagyon rövid lesz a kis bevezetőm, utána rögtön megadom a szót 10 percre a biztos jelöltnek. Aztán 2 óra 45 percig tart a, valójában maga meghallgatás, tehát különböző kérdéseket tehetnek fel a képviselők. Mindenkit arra szólítok tehát fel, hogy tartsa be a hozzászólási időt. Egy perces kérdéseket lehet feltenni, két percben válaszol a biztos jelölt, aztán kiegészítő kérdés, egy percben és egy percben lehet erre válaszolni. hogyha befejeztük a kérdéseket, végére értünk kérdéseknek, utána lehetőség nyílik arra, természetesen, ha az idő megengedi, hogy Szemelta úr egy rövid lezáró nyilatkozatot tegyen. Anyanyelvén is beszélhet Szemelta úr, hiszen van tolmácsolás, és még egyébként szeretném még azt elmondani, hogy webstreamingen keresztül az interneten is közvetítik a mai adást, a mai ülést. Egyébként majd elkészül az összefoglalója, összefoglalója is a mai meghallgatásnak. Most meg is adnám a szót Szemeta úrnak, hogy 10 percben mutassa be önmagát. Madame le Président, Monsieur le Président. Elnök asszony, elnök úr, tisztelt képviselőtársak! Nagy örömmel jöttem el a mai meghallgatásra biztos jelöltként az adóügyek, a vámügyek, az audit és az a csalás elleni felépés témájában. Más szóval olyan biztosként állok, biztos jelöltként állok annak önök előtt, aki a pénzügyi, adóügyi és információs eszközöket összefogja egyetlen cél érdekében, ez pedig az, hogy megfeleljünk Európa lakosságainak elvárásának. A gazdasági fejlődés, a munkahelyek teremtése, a szociális garanciák, ezek az európaiak reményei. A biztonság, az éghajlatváltozás, az energia ellátás, illetve ezeknek a költségei, ezek pedig az aggodalmaink, az aggájaink. Ezek az aggodalmak, ezek a remények vezérlik tetteinket. Hadd nyugtassam meg önöket, hogy ezek lesznek az én vezérelveim is a döntéseim során. Az adóügy véleményem szerint a bevételek gyűjtésénél sokkal többet jelent, ugyanúgy, ahogy az audit és a csalás elleni fellépés nem csak ellenőrzésről és kontrollról szól. Sokkal nagyobb lehetőséget rejtenek ezek az eszközök, ezeket a lehetőségeket ki kell aknázni a gazdasági és szociális fejlődés érdekében. Komisijos a atsakingu hogy itin plačią sritį jungiančią hogyha elfogadják a jelöltségemet, akkor nagyon széles portfóliónak leszek gazdája a bevételek, illetve a, ki, a kiadások a költségvetés két részét képezik. Mindkét rész ugyanazt a célt szolgálja, ez pedig az, hogy valós értéket képviseljünk a társadalom számára. Ugyanazok az elvek kell, hogy vezérjenek bennünket, az átláthatóság, az egyszerűség, a beszámoltathatóság és a felelősség. És természetesen a adófizető polgárok pénzének tisztelete, ez a meggyőződésem, és ezért bármilyen csalás ellen föl kívánok lépni, legyen ez költségvetési kiadással kapcsolatos adóügye, vagy pedig vám ügyi kérdésekkel. Kétségtelen számomra, hogy a csalás elleni hivatal rendkívül fontos szerepet játszik ebben a munkában. Az első évtizedben az Olaf nagyon nagy tapasztalatra tett szert, és itt szeretnék tiszteletet tenni Franz Hermann Brüner úr előtt, aki sajnos a múlt héten elhunyt. Mindannyian ugyanazt a célt szolgáljuk, szeretnénk maximalizálni az Olaf hatékonyságát. Amikor új kihívások jelennek meg, akkor meg kell vizsgálni ennek a hivatalnak a munkáját, és esetleg változtatni, fejleszteni kell azt. Gondolataink, ötleteink vannak, ki kell választani a megfelelőt, és ehhez nyíltan kell vizsgálni a kérdést, minden opciót föl kell tárni, azokat is, amelyek előttünk állnak, illetve azokat is, amelyeket jövőben fogunk kidolgozni. Az Olaf függetlensége, beszámoltathatósága, illetve az Európai Ügyészségi Hivatal mind nagyon fontos és nagyon összetett kérdés. Tisztában vagyok a parlament véleményével ezekben a kérdésekben, és pontosan ezért szeretném megvitatni önökkel az előttünk álló javaslatokat. Most pedig térjünk rá a költségvetési kiadásokra, azaz az állampolgárok pénzére semmilyen érv, semmilyen kifogás nem igazolhatja az ezzel való visszaélést. Ezért a kiadások ellenőrzése, az auditálás első számú prioritás lesz. Nem kell újból kezdenünk a munkát, hiszen az elmúlt években már nagyon sok eredményeket értünk el. Most pedig az a célunk, hogy meggyőződjünk arról, minden euró megfelelő helyre kerül a hibákat minimalizálni kell, és a hiba százalékot, a tolerálható hiba százalékot is. Kevesebb bürokráciára van szükség, és természetesen felelősségre vonásra akkor, hogyha nem megfelelően költjük el az európai állampolgárok pénzét. Ehhez nyíltságra, nyitottságra, információhoz való hozzáférésre van szükség. Az átláthatóságot tovább kívánom tehát fejleszteni. A, el, a tolerálható hiba százalék fontos részét képezi majd a munkámnak, ezt kívánom kialakítani, együttműködök majd a többi biztossal ezen a területen. Meggyőződésem, hogy ez erre szükség van, egyszerűsíteni kell a szabályokat, és meg kell vizsgálnunk az európai források azt, hogy az európai források hova kerülnek, és ezeknek a jogosultságát is. Meg kell nézni, hogy ez hogyan működik a konkrét projektek megvalósításakor. Úgy érzem, hogy ez majd lehetőséget nyújt arra, hogy az egyszerűség, illetve az adógyi elmúltathatóság, az átláthatóság vezéreljen bennünket. És remélem, hogy pozitív DUST tudunk majd elérni, ez az egyik célunk. Együtt kívánok működni a számvevőszékkel, illetve az Európai Parlament Költségvetés Ellenőrzési Bizottságával is. is. Az önök véleménye rendkívül fontos számomra, és a javaslataikat mindenképpen figyelembe veszem majd a mentesítési eljárás során. Tisztelt képviselők! Korábban pénzminiszter voltam, és az elmúlt hónapokban biztosként dolgoztam, költségvetésért voltam felelős, és azt hiszem, hogy ezáltal nagyobb belátást nyertem az Európai Unió gazdasági és pénzügyi problémáiba. Ezek, ez a horizontál, ezek a horizontális funkciók lehetővé tették számá, számomra, hogy ez betekintést nyerjek, és azt gondolom, hogy a vámügyi, illetve adóügyi politikai, szakpolitikai lépések nem csupán fiskális intézkedések, hanem a költségvetési bevétel növeli, növelését vagy növelését biztosítják. Azt gondolom, hogy eh, nagyon fontosak ezek az elemek a különböző társadalmi folyamatokban. Európa választó ponton áll, a gazdaság egyfajta szabad esésből eh, eh, lép ki, és azt gondolom, hogy még most is nagyon most, most nem egyszerű a helyzet. Minden minden gazdasági lépésnek hatása van a különböző családokra, és nagyon fontos az, hogy hogy hogyan tesszük mindenkit. Nos, úgy gondolom, hogy minden adó lépésnek meg kell, hogy legyen a célja, és ezt különböző elemzéseknek kell megelőzni, tehát egyfajta gondolatnak kell megjelenni ezekben az eszközökben, meg kell lenni ezeknek, a, meg kell lenni mögött a céloknak, és nagyon fontos az, hogy a megvalósítását is segítsük. Hogyan lehetne ezt elérni a adózásban, illetve a vámügyi kérdésekben? Azt gondolom, hogy leginkább a belpi, belső piacra kell odafigyelni, és meg kell nézni azt, hogy hol vannak például adóügyi problémák, mely, mely, mely adóügyi akadályok okoznak gondot például a különböző cégeknek, vállalkozásoknak. Itt, ide tartozik a kettős adózás. Ezeket a problémákat gyorsan meg kell oldani. Aztán ismét meg kéne vizsgálni a közös konszolidált társasági adóalapot. Harmonizálni kell az adózást, és azt gondolom, hogy ez az új adóalap alkalmat ad a európai vállalkozásoknak arra, hogy az belső piac által adott lehetőségeket kihasználják, és mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Unió versenyképesebb legyen a világon. A jó kormányzás elérése azt gondolom az Európai Unión belül és azon kívül is fontos lehet az administratív akadályok csökkentése, a adó, adórendszer egyszerűsítése és a visszatérítésének visszatérítések folyosításának felgyorsítása is ide tartozik. Természetesen ez nem egy kimerítő lista. Aztán nagyon fontos kérdés manapság az energia. Ezen a területen mindenképpen hatékonyabbá kell tenni a szektort, és oda kell figyelnünk arra, hogy a környezetvédelmi kérdések is helyet kapjanak az adó filozófiánkban. A vámügyi kérdéseket is modernizálni kell. A 21. századi Európának 21. századi vámügyi rendszerre van szüksége. Az e-customsről, e utalok. Nagyon fontos, hogy modern törvények, modern jogszabályok legyenek a hátterében, és hogy megfelelően használjuk a, le, a rendelkezésre álló információs technológiát. Azt gondolom, hogyha így járnánk el, akkor időt és pénzt takarítanánk meg. Csak egy ilyen rendszer tudja ellátni azt a feladatot, hogy határainkat, piacainkat és különböző tulajdonjogokat, például a szellemi tulajdonjogokat is megvédje. És természetesen utalok itt az emberek biztonságára. A prioritások bemutatásánál említettem a gazdaságot, a gazdaságpolitikát, a költségvetési politikát és az adópolitikát. De az, a gazdaság nem önmagáért való dolog, hanem célt jelent ez. Azt gondolom, hogy a különböző európai elgondolások megvalósítása miatt fontos a gazdaság, és nagyon fontos az is, hogy az emberekre, a társadalmi változásokra odafigyeljünk, hiszen mindenki, hogy a, hiszen az emberek mindennapi életében kéne javulást elérni. Nagyon fontos az is, hogy a különböző intézményekre odafigyeljünk, és ezért fontos az, hogy szorosan össze, együttműködjünk, ezért is ezért hangsúlyozom a parlament szerepét is. Nos, a jövőben többször is eljövök önökhöz, nem csak a különböző sikerekről szeretnénk beszámolni önöknek, hanem valós párbeszédet szeretnék folytatni. Remélem, hogy a jövőben sikeres lesz majd ez a párbeszéd. Köszönöm. Grazie. Uh, Köszönöm szépen, biztos úr. Most Gressle képviselőnek adnám meg a szót egy percre. Köszönöm szépen. Jelenleg a költségvetés ellenőrzése van a középpontban, és szeretném Brünner főigazgató úr előtt lerolni tiszteletemet. Természetesen felmerül a kérdés, hogy mi lesz az Olaffal. Jelenleg az a probléma, hogy az Európai Bizottság 14 hónapja blokkolja az OLAF reformját, késze arra, hogy az év végéig az ehhez szükséges munkadokumentumot benyújtsa nekünk, annak érdekében, hogy az OLAF reformját folytathassuk. Attól tartunk, hogy az Európai Bizottság egy újabb ö, intézményt fog létrehozni, e, az Európai Ügyészség intézményítés, ez túlságosan sok időbe és pénzbe fog nekünk kerülni. A jog alap szerint um, az Olafot intézményközileg nevezik ki, késze arra, hogy egy gyors átmeneti megoldást találjon. Ezekről azt szeretném még tudni, hogy hogy késze arra, hogy ezeket a kéréseinket teljesítse. Köszönöm szépen, kérem a biztos jelöltet, hogy két percben válaszoljon. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is a második kérdéssel szeretnék kezdeni. Úgy érzem, hogy közös feladatunk az, hogy biztosítsuk a folytonosságot, az OLAF tevékenységének folytonosságát. A bizottság, illetve önök is minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy ez valóban így legyen. A bizottság felkérte a jogi szolgálatot is arra, hogy megfelelő megoldást találjon erre a kérdésre. Önök is nagyon jól tudják, hogy Kalesz úr felelős az Olaf tevékenységéért jelenleg, és vele szoros az együttműködés ebben a kérdésben is. Készen állok arra, hogy megvitassuk ezt a kérdést, és megtaláljuk az előrevezető lépéseket. Véleményem szerint a legfontosabb feladatunk az, hogy minél gyorsabban megtaláljuk az új főigazgatót, és kiírjuk az erre való pályázatot. A, számítok az önök támogatására és remélem, hogy segítenek majd abban, hogy az új főigazgató munkaköré leírását sikerül majd közösen meghatároznunk. Ami az olaf kapcsolatos jogalkotást illeti, elfogadhatatlan véleményem szerint, hogy a bizottság nem reagált a tanács javaslatára, illetve a parlament javaslatára. Ezeket 2006-ban kapta meg a parlament, és a parlament javaslata pedig 2008. novemberében született meg. Önök is tudják, hogy Barózó úr elkötelezett, ezt megfogalmazta már a politikai iránymutatásában, független Olafot kíván látni, és ehhez nagyon fontos, hogy a parlament többsége támogassa őt. Meg kell találnunk a megfelelő utat arra, hogy kialakítsuk a megoldást. Köszönöm szépen. Gressle asszony kiegészítő kérdése. A tény az, hogy az Olaf externalizációja Barózó úr dokumentumában is benne van, és az, hogy a, parlament parlament jóváhagyta Barozó úr mandátumát, az nem jelenti azt, hogy jóváhagyjuk az externalizációt és A parlament mindig is ezzel ellen szólalt fel, és szeretnék ezt a problémát megoldani, és szeretnék, hogyha továbbra is az alap a bizottság részét képezné. Nem igazán értettem a válaszából azt, hogy, hogy be fogja nyújtani a dokumentumot az Olaf reformját illetően, vagy sem. Köszönöm szépen, biztosul egy perce van a válaszra. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Ezt a kérdést részletesen megtárgyaltuk már Bározó úrral. És Barozó úr szándéka, hogy meg is valósítsa a politikai iránymutatásokat, amelyeket egyébként a parlament abszolút többséggel megszavazott. Tehát a politikai iránymutatások nem csak papíron léteznek, ő ezeket komolyan gondolja, meg szeretné őket valósítani. Jövőbeni munkája során. Meg kell találni azonban annak a módját, hogy hogyan lehet ezt a legjobban megtenni. Természetesen nyitott vagyok arra, hogy önökkel megtárgyaljam ezt a kérdést. Természetesen azt kell bizonyítani, vagy biztosítani, hogy az Olaf tökéletesen független és hatékony munkát tudja végezni. Elnök, szépen. Most Geyer képviselő következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, szeretnék az Olafra visszatérni. Ezen szabizottság meggyőződése az, hogy az Olafnak mindenképpen hatékonynak kell lennie, mert központi témája a csalás leküzdése a munkánknak. És itt az Európai Uniónak nem szabad alább hagynia, hiszen ez egy olyan téma, amelyet nagyon érdekli a közvélemény. Barozó úr mission statementjében, illetve a Barozó úr dokumentuma megkapta a többséget itt a parlamentben. Nem hiszem, hogy abból a tényben, hogy ez megkapta a támogatást, ez nem azt jelenti, hogy minden egyes téma ebben a dokumentumban megkapta volna a teljes támogatásunkat. Szeretném azt öntől tudni, hogy ön kiáll -e majd amellett, hogy az Olaf megmaradjon a bizottság részeként. Grazie, signor commissario. Köszönöm szépen. Biztos úr két perce van a válaszra. Uh, thank you for your question. Köszönöm szépen a kérdést. Csak ismételni tudom az első válaszomat. Véleményem szerint rendkívül fontos mindannyiunk számára az, hogy biztosítsuk a függetlenséget, hatékonyságot a Olaf tevékenységeinél vonatkozóan. Véleményem szerint eddig az Olaf kiváló munkát végzett a csalás elleni fellépésben, illetve a korrupció elleni harc terén, és itt el kell ismernünk Brunner úr eredményeit, az Olaf első igazgatójának eredményeit. Ugyanebben a szellemiségben kell folytatnunk a munkánkat, együtt kell működnünk, meg kell találnunk a legjobb módszert arra, hogy valóban előrelépjünk és megoldásokat találjunk, és az Olaf valóban ö, független lehessen. Itt figyelembe kell venni az európai ügyészség kérdését, illetve ennek a hosszú távú perspektíváját. Megkívánom vitatni önökkel, hogy ezt a két kérdést hogyan lehet összevonni, hogyan lehet a, ezeknek az intézményeknek a funkcióit kialakítani. Ami az európai ügyészséget illeti, természetesen ez egy hosszú távú feladat, és Reding eh, biztos jelölt asszonyal már beszéltünk erről a kérdéssel, együtt kívánunk működni önökkel ebben a kérdésben. Grazie a lei, onorevole Gayer, se Köszönöm szépen, Geyer úr, hogyha gondolja, akkor egy percben még egy kérdés volt tehát. Úgy gondolom, hogy az Olaf független munkája itt nem is kétséges. A kérdés csak az, hogy hogyan tudna az Olaf hatékonyan dolgozni, akkor, hogyha már nem része az Európai Bizottságnak, hanem önálló ügynökség lesz, vagy bármilyen más önálló egység lesz. Hogyha jól értettem, akkor ön támogatja a Barózó urat abban, hogy önálló egységi formája az Olafot. A kérdés az az, hogy hogyan tudná az Olaf függetlenségét biztosítani a többi ügynökséggel kapcsolatban. Minúta per Köszönöm szépen, tessék biztos úr egy perc. I think that uh, really the... Úgy vélem, hogy a lényeg a hatékonyság. Tehát az Olaf munkájának hatékonysága. Szerintem az állampolgárokat, vagy az európai polgárokat nem igazán érdekli az Olaf intézményi háttere, sokkal jobban érdekli őket, hogy mit tesz az Olaf a csalás ellen, mit tesz a korrupció ellen. hogyan veszi fel a harcot az ilyenfajta jelenségekkel. Meg kell nézni, hogy mi szükséges ahhoz, hogy eleget tegyünk az európai polgárok elvárásainak az olaf kapcsolatban. Biztosítom önöket arra, arról, hogy nyitott vagyok a kérdésben, és önökkel szívesen megvitatom az Olaf jövőjével kapcsolatos összes részletet. Grazie. Un minuto allo... Köszönöm szépen, Háci Márkák és úr következik. Tisztelt elnök úr, mi Európa állampolgárait képviseljük, és elmondhatom, hogy nekünk is gondunk van az Olaf önállósításáért, hogyha nem fog, vagy meg fogja látni, hogy mi mindenképpen ez ellen vagyunk. Másik kérdésem a nem kormányzati szervezetek. Ez egy olyan terület, ahol a csalás előfordulhat, és azt láthatjuk, hogy az Európai Bizottság eddig nem tett eleget a parlament kérésének, nem eh, definiálta az NGO-kat, és nem mondta el eh, azt, hogy milyen NGO-kat támogat. Pedig eh, nagyon sok NGO kötődik a biztosok munkájához, például a fogyasztóvédelemhez, a környezetvédelemhez. Nem tudjuk, hogy ezek az NGO-k hogyan állnak össze, demokratikusan választják-e meg őket, tehát nem látjuk az átláthatóságot. Úgy gondolom a bizottságnak el kellene magyarázni, hogy mi történik itt. Úgy gondolom, hogy listát kellene benyújtaniuk, egy nagyobb átláthatóságot kellene ebben a dologban is tanúsítaniuk. Grazie. Köszönöm. Tessék, biztos úr, két perce van. Yes, I think that's, uh, the... Nos, igen, úgy gondolom, hogy a civil szervezetek kérdése rendkívül fontos és komoly kérdés, teljes mértékben egyetértek önnel. A problémát a definíció jelentette. Azt hiszem, hogy együtt a, egy közös leírást kell találnunk a civil szervezetekre vonatkozóan, és akkor együtt megtalálhatjuk a megoldást, hogy hogyan is oldjuk meg ezt a kérdést. Tehát egyetértek önnel a felvetésében. Itt a probléma a következő, hogyha megnézzük a nemzeti jogszabályokat, amelyek meghatározzák, definiálják a civil szervezeteket, akkor nagy eltérést tapasztalunk, és nagyon nehéz megtalálni a közös nevezőt. de úgy érzem, hogy nagyon hasznos lenne, ha ezt meg tudnánk tenni, tehát ha ki tudnánk alakítani egy ilyen definíciót. Ami pedig az átláthatóságot illeti, úgy gondolom, hogy azzal, hogy az Európai Uniós források kedvezményezetjeinek listáját föltettük az internetre, és ide tartoznak a civil szervezetek is, az átláthatóságot nagyban javítottuk. Most bárki megnézheti, hogy különböző európai, európai uniós forrásokat kik nyertek el. Ezt az átláthatóságot tovább kívánom javítani. Véleményem szerint az olyan internetes oldalak, ahol megtekinthetőek a kedvezményezettek, különösen a tagállamokban, ez egy nagyon helyes dolog, helyes lépés, azon kell dolgoznunk, hogy ez felhasználóbarátabb legyen, és jobb keresőprogramokat kell kifejleszteni, lehetőséget kell nyújtani az állampolgároknak, a parlament tagjainak, képviselőinek, illetve mindannyiunk számára, hogy átláthatóvá váljon a helyzet, és meg lehessen nézni, hogy hogyan alakul a kedvezményezettekkel kapcsolatos helyzet. Grazie, onorevole Köszönöm szépen, Hazi Markakis úr kiegészítő kérdése. Biztos úr, utalnék arra, hogy itt nem csak a tagállamok nem csinálták meg a házi feladatokat, hanem a bizottság sem. A kérésünkre nem adtak semmilyen listát vagy egy websájtot. Nem szeretnék most erre a vitába bocsátkozni, csak azt szeretném megkérdezni, hogy lehetséges lenne egy egységes listát vagy egy websájtot megkapni, ahol ezt egyértelműen láthatnak ezt a felosztást. A biztosok esetében úgy gondolja, hogy az illetékességek most például Kelesz úrnak szélesebb a portfóliója, lehet, hogy most már a felelősségek összemosódnak, és egyes biztosok a kollégium mögé bújhatnak. Mit tud, e, mit lehetne ezzel tenni? Grazie. Un minuto per la risposta. Köszönöm, egy perce van a válaszra, biztos úr. Yes, so uh, I just could uh, say that. Uh... Ezzel kapcsolatban azt mondhatom el, hogy ahogy én látom a dolgokat, a kedvezményezettek szóló tájékoztatásnak nyitottnak és láthatónak kell lennie, az összes képviselőnek, az összes polgárnak hozzá, számára hozzáférhetőnek kell lennie ezen információnak, hiszen ez az emberek pénze, az adófizetők pénze, az embereknek joga van ahhoz, hogy hogy költik el ezt a pénzt, és ki költi el ezt a pénzt. Hogyha a rendszer nem tökéletesen, akkor természetesen munkálkodni kell azon, hogy megtaláljuk a megoldást. Grazie. La parola all'onorevole Köszönöm szépen, Stárs úr, következik egy perc. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, én ön mögött ülök. Biztos úr, biztos úr, itt ülök. Én vagyok a bizottságunk jelentéstevője a saját forrásokkal kapcsolatban, ezért én itt az áfacsalásról szeretném kérdezni. Ez egy nagyon fontos kérdés, alábecslik, pedig óriási mértékben található ez meg, 250 millió eurót tesz ki ez évente. Elfogadtunk egy jelentést nagyon nagy ajánlásokkal, az áfacsalással a tranzit csalás, illetve a cigaretta csempészettel kapcsolatban, és itt ki kell választanunk egy dolgot, és ezt szeretném, hogyha ez megvalósulna. Ezek közül melyiket választanak ki, melyiket tudnám megvalósítani ezek a következő időszakban? Über Köszönöm szépen, két perces válasz következik. Uh, yes, I read your report with uh, great interest. Uh, igen, köszönöm a kérdést. Nagy érdeklődéssel olvastam a jelentését, illetve nagyon sok más jelentést is elolvastam, amelyet a parlament tisztelt képviselői készítettek. Nagyon érdekesnek találtam ezeket. És ezek lehetőséget nyitottak arra, hogy megvizsgáljuk, milyen lépéseket kell tenni ezen a területen. Teljes mértékben egyetértek önnel, az áfacsalásokkal kapcsolatos kérdést illetően. Ez a helyzet további lépéseket kíván. El kell mondanom, hogy a bizottság már javaslatot tett jó pár intézkedésre, tehát a tanácsnak benyújtott már erre vonatkozóan javaslatokat. Elsősorban az információt cserét kívánjuk fölgyorsítani a tagállamok között, és így próbálunk megbirkózni az áfacsalás, illetve az importtermékekkel kapcsolatos problémák kérdésében. Ebben a két kérdésben a tanács már döntött, és a körhintacsalás egy másik nagyon fontos kérdés, véleményem szerint az egyik legfontosabb jelenleg, Itt a bizottság ismét javaslatot tett egy olyan administratív rendszer kialakítására, amelynek a neve Eurofisk. és hogyha választanom kell a javaslatok között, akkor ez a rendszer, a Eurofisk rendszer, amely hatékony információcserét biztosít a visszaélések terén, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos lehetőség. Ez minut. Köszönöm, és Mr. Szúré szó. Köszönöm szépen. Biztos úr, el kell mondjam, hogy itt bűnözői szervezetekről van szó néha, és ezek a szervezetek nagyon hatékonyak akkor, amikor ebben a körhintacsalásról van szó. Az elmúlt héten itt Belgiumban két britet hallgattak ki, akik részt vettek egy áfa körbecsalásban, és úgy gondolom, hogy itt mindenféleképpen intézkedésre lenne szükség, mert a lehető leg, ö, ö, különböző területeken fordulnak elő ezek a csalások. Úgy gondolom, hogy emiatt ezen kell gondolkodni. Itt a szakbizottságunkban nagyon gyakran beszélünk a számvevőszékekről. Az az érzésem, hogy a jelentéseket kevéssé veszik figyelembe, és sokkal jobban nyomon kellene ezeket követni. Tudna erről valamit konkrétan mondani? Un minuto per la risposta. Köszönöm, egy perce van a válaszra. Én is elolvastam a számvevőszéki jelentést, és tudatában vagyok annak, hogy mennyire fontos a számvevőszéki ajánlásokat komolyan menni ezekkel foglalkozni. Azt gondolom, hogy ezeket az ajánlásokat mindenképpen komolyan, komolyan kell venni, tiszteletben kell tartani, és végre kell ezeket hajtani a bizottságnak. Ez lesz természetesen jövőbeli munkám egyik első prioritása. Ami az áfa csalást illeti, talán az olafot is be lehet vonni ebbe a problémába. bár az adózás területén a tagállamok bírnak a legtöbb kompetenciával, úgyhogy meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőségek merülnek fel, és gondolhatunk azon a forrásaira, és talán ezeket is lehetne hasznosítani. Elnök Epping képviselő következik. Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan fog menni a számvevőszékkel, főként a regionális politikák, illetve a regionális együttműködés területén. Nagyon sok a probléma itt, hiányoznak az adatok, vagy a pénzt nem megfelelően költik el, vagy a célokat nem valósítják meg. Lenne is egy konkrét példám, amely Hacimakakis úr kérdéséhez kötődik. Egy milliárd eurót költöttek a fejlesztéspolitik kapcsán a civil szervezetek, és ezt nem jól költötték el. A számvevőszék ezt nagymértékben kritizálta, nagyon sok projekt nem is fenntartható, amely nagyon fontos lenne a fejlesztés együttműködési projektek szempontjából. Nagyon sok projektje van kapcsán a strukturális alapok területén a 2008-as hiba százalék még mindig 11 százalék, és ez valóban elfogadhatatlan. Lépnünk kell, és a struktúrás alapok kiadását át kell vizsgálni. Azonban különbséget kell tenni a hiba és a csalás között. A hibák nagy része ahhoz kapcsolható, hogy hiányoznak dokumentumok, a jogosultsági kritériumokat megsértik, illetve egyéb apróbb hibákról van szó természetesen. A csalás is problémát okoz, és ez is terítéken van, ezzel is foglalkoznunk kell. A kiadások felfüggesztésére is van példa, Például Bulgária és Románia esetében ugye voltak ilyen esetek. A bizottság alaposan megvizsgálja, hogy a menedzsment és ellenőrzési rendszerek hogyan működnek a tagállamokban, és készen áll arra, hogy cselekedjen, hogyha erre szükség van. Jó, minuto per onorevole Köszönöm szépen, Szöndergárd úr. Ez van, jegye. Abban reménykedtem, hogy a biztos úr igennel és igennel válaszolt, de hát nem történt ez meg. Azt szeretném tudni, hogy ön személyesen kiáll-e majd amellett, hogy semmilyen EU pénzt nem kapnak azok a területek, azok a régiók, amelyek ezeket a pénzeket nem az EU szabályának megfelelően ö, költik el. Ez lett van az első kérdés, a második kérdésem. Egyetérte ön azzal, biztos úr, hogy minden évben álljon ide a szakbizottságunkba, és beszéljen az Európai Bizottság érdek ellentéteiről. Például az előző Barózó bizottságban óriási érdekkonfliktusok voltak. Például volt egy olyan biztos, amely eh, részt vett eh, egy nagy vállalatban, vagy volt egy Microsoft eh, lobbyista is, aki egy EU biztosnak a tanácsadója volt. Tehát ön biztos úr eljönne ide a KONT szakbizottság elé, és beszámolna -e ezekről az érdekkonfliktusokról. Köszönöm szépen, két percben a biztos úr válaszolja a kérdést. Tisztelt képviselő, úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság mindent megtett, amit kellett, akkor, amikor azt láttuk, hogy bizonyíték volt a csalásra. Úgy gondolom, hogy itt van a pénzügyi korrekciók és visszatérítések rendszere. 2008-ban a, ez az arány 3 milliárd euró volt, és a kifizetések felfüggesztését 10 alkalommal alkalmaztuk 2008 során, összehasonlítva ezt például 2007-tel, amikor csak egyszer alkalmaztuk ezt. Tehát jól végeztük el ezt a munkát, elvégezzük ezt, de egyetértek önnel abban, hogy sokkal többet kell tennünk ezen a területen annak érdekében, hogy tovább eh, javítsuk a helyzetet a tagállamokban. Az érdek ellentétekről, érdekkonfliktusokról pedig azt tudom elmondani, hogy kész vagyok arra, hogy eljöjjek ide a parlamenttel, és megvitassak bármilyen ilyen jellegű kérdést önökkel. Köszönöm szépen. Andreasen úr következik egy perc. Andreasen asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A parlamenti kérdőívre adott válaszában pozitívan nyilatkozott az Európai Ügyész Hivatal felállításáról. Megerősíti-e azt most, hogy föl fogja állítani ezt a hivatalt, bár a brit kormány ezt a dolgot támadná? Második kérdése. A bizottság új magatartási kódexét mikor kívánják megvalósítani? Nem tudom, hogy tudja-e, hogy a fő könyv, hogy az nemrégiben elhunyt Olaf főigazgató a bizottság fő könyvelője volt korábban. Ez normális ön szerint. harmadik dolog, amikor az auditálásról megjelenik a jelentés, akkor mindig komoly vita övezi a csalásokat. Önnek mi a definíciója a csalásról? Elnök, két percben válaszol, biztos. On the issue of European Public... Az európai ügyész szerepéről ez egy nagyon nehéz téma. És az Európai Unióban nagyon sokat vitáztunk erről, már 2000-2001 óta, de a Lisszaboni szerződés most már lehetővé teszi az Európai Unió számára azt, hogy létrehozza ezt az intézményt, és ebbe az irányba kell elmozdulnunk. Ahogy említettem az elején is, Megvitattuk ezt a kérdést Redink biztos asszonynal. Szeretnék együttműködni ebben. Az a véleményem, hogy az európai ügyész szerepe majd az Európai Uniót fogja erősíteni. A biztosok magatartási kódexe, ez ezt illetően nagyon fontos az, hogy történjen valami. Barózó elnök úr ezt megemlítette politikai iránymutatásaiban is. Tehát a bizottság kész arra, hogy együttműködjön önökkel, a tanácssal, intézményközi szinten, és uh, úgy vélem nagyon fontos, hogy uh, a magatartási kódexet minél ismertebbé tegyük, és ez majd az új bizottság feladata lesz. Tehát intézményközileg kell együttműködni a tanácssal, a, bizot, a parlamenttel, és meg kell vitatni annak lehetőségét, hogy ezt egy példává tegyük minden európai intézmény számára, mert szerintem ez nagyon fontos lenne. És Igazából nem eh, értettem az utolsó kérdését a főigazgatót illetően. A kiegészítő kérdésben Andrásen asszonynak alkalma lesz ezt pontosítani ezt a kérdést. Köszönöm, elnök úr. Azt szerettem volna mondani, hogy a jelenlegi főigazgató, a főigazgató volt a korábbi Európai Bizottság, először az Európai Bizottság fő könyvelője. Nem tudom, hogy ön szerint ez nem összeférhetetlensége, tehát a saját munkáját kell auditálnia. Ah. I know uh, Brian Gray, uh, Gray is uh, very uh, Tisztában vagyok azzal, hogy Brian Brunens uh, egy nagyon óvatos ember, aki mindig is uh, átláthatóan tevékenykedett, mindig megvitatta a saját tevékenységeit az általános audit szolgálattal, és a, az esetleges összeférhetetlenség vagy érdekkülönbség kérdésében ö, annyit mondhatok, hogy itt nem látok összeegyeztethetetlenséget. Un minuto Eren. Köszönöm szépen, Ehrenhauser kolléga következik. Szente? Vajon itt van-e? látom nincs. Függetlenek nevében kíván-e valaki kérdést föltenni? Ehrenhauser urat helyettesítvén? Úgy látom nem. Jó. Akkor Odi úr következik. Merci, Monsieur le Président. On your right, Monsieur le Um, Köszönöm szépen, itt vagyok a jobb oldalán, ön mögött. Én a mentesítésről szeretnék feltenni egy kérdést, a DASZ-ról. Ezúttal pozitív DASZ kapott a bizottság, és örülök annak is, hogy erről szólt a, a írott válaszában. Ön szerint mi itt a ö, tagállamok feladata, vagy ö, felelőssége? Kérdésem, hogy a nemzeti parlamenteket, a nemzeti auditálási, auditáló hivatalokat, szégeket, hogyan lehet bevonni ebbe a feladatba, tehát abba, hogy az Európai bizottságot ellenőrizik. Ön szerintem kéne javítani az éves audit minőségét, együtt gondolkodván az audit kérdéséről. Elnök, köszönöm szépen, két percre van a válaszra, biztos örültnek. Yes, I think that... Uh, uh... Úgy gondolom, hogy uh, tovább kell működni a pozitív DAS uh, irányába, és ez uh, továbbra is nagyon fontos, ezt el tudjuk érni akkor, hogyha együtt működünk, és megoldjuk a rendszer kisebb egérútjainak problémáját. Úgy gondolom, hogy a kiadások során legtöbb probléma nemzeti szinten található az EU alapok tekintetében. Most már egy új rendszert hoztunk létre éves összeesítéseket készítünk már két éve. Úgy gondolom, hogy ezeknek a minősége nem annyira kielégítő még. Úgy vélem, hogy van arra esélyünk, mert most már foglalkozunk a költségvetési rendelet módosításával, és ennek kapcsán az audit szerepét erősíteni lehetne a költségvetési rendeletben. A megbízhatósági nyilatkozatoknak részét kell képezniük a tagállamok követelményeinek, és A szemüvőszékek feladata, audit szervek feladata nagyon fontos. Persze itt felmerülnek szubszidiaritási kérdések is, de gondolom, hogy érdemes ebben az irányba működnünk. Audi per un minuto. Köszönöm szépen. Odi úr kiegészítő kérdése? Nem, nincs kiegészítő kérdésem, mondja Odi úr. Köszönöm. Most Tavrakakis úr következik. Thank you. Thank you. I'm here. To your... Köszönöm szépen, itt, itt vagyok. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos jelölt úr, az írásos válaszaiban hangsúlyozta prioritásai között az, hogy a legmagasabb szinten biztosítani kívánja a kiadások átláthatóságát, kevesebb bürokráciát kíván létrehozni, illetve a visszaéléseket, visszaélésekre is oda kíván figyelni, ezzel teljesen egyetértek. Hogyan kívánja javítani a pénzügyi források ellenőrzési rendszerét az Európai Unióban, különösen a kisebb szervezetek, civil szervezetek, illetve helyi szervezetek, szociális partnerek érdekében, hogy ők könnyebben hozzáférhessenek ezekhez a forrásokhoz. Hogyan kívánja az alacsonyabb hiba százalékot elérni? Grazie, due minuti per la risposta. Köszönöm, két perc a válaszra. I think that you touched a very important uh... Tisztelt képviselő úr, nagyon fontos témára világított rá és ön is tudja, hogy az elmúlt évek során eljutottunk a menedzsment és kontroll rendszerek kialakításának végső fázisába, ezek a tagállamokra vonatkoznak. A bizottság úgy gondolja, hogy ez az új rendszer sokkal hatékonyabb ellenőrzést biztosít majd, sokkal jobban kontrollálható majd a tagállamok különböző rendszere. Az önkérdése, hogyha jól értettem, a, arra vonatkozott, hogy a szabályokat hogyan lehet egyszerűsíteni, és teljes mértékben egyetértek a számvevőszék következtetéseivel, ez a saját véleményem is. Jelentősen lehet még egyszerűsíteni a kiadásokkal kapcsolatos szabályokat, hiszen a bonyolultabb szabályok nagyobb teret hagynak arra, hogy hibák történjenek a rendszerben. Most kiváló lehetőség nyílik számunkra, hiszen a költségvetési rendelet felülvizsgálata történik, tehát egy nyilvános konzultációt indítottunk, a tavalyi évben, októberben a költségvetési rendelet kapcsolatban. Nagyon sok jó javaslatot kaptunk arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan lehetne javítani. Nekünk is vannak ötleteink arra vonatkozóan, hogy milyen módon lehet javítani a költségvetési rendeletet, illetve a parlament is megosztja velünk az ötleteit, és úgy gondolom, hogy ez a költségvetési rendelet jelentős egyszerűsítését hozza majd magával, amely lehetővé teszi, hogy a kiadások könnyebben hozzáférhetőek legyenek a kedvezményezetek számára, illetve megfelelő pénzügyi irányítást is biztosít. Thank you. I have no other comments. Nincs kiegészítő kérdésem. Köszönöm. Akkor Makovei képviselő következik. Köszönöm. Tárcájának leírásában Bározó úr utal a csalás elleni harcról, illetve az adócsalás elleni harcról, de hogy tudják, az adó paradicsomokat arra használják fel a különböző üzletemberek, hogy ne fizessék be az adókat az Európai Uniónak. Kérdésem, hogy milyen konkrét lépésekkel eh, kívánja megállítani ezt a folyamatot, illetve hogy az illegális tevékenységeknek eh, véget vessen ezekkel az adó paradicsomokkal, offshore adó, adóparadicsomokkal kapcsolatban. Ez a kérdés az ön számára prioritást élveze, illetve mi az ütemterve ezzel kapcsolatban? a, a közösség a közösség pénzügyi érdekeiről, érdekei ellen való bűncselekmények erről szóló döntés, ami a tanácsban született, már blokkolva van évek óta, ezt kívánja előre lendíteni, illetve egy másik hasonló ezzel kapcsolatos döntés szintén blokkol a tanács. Mi ezzel kapcsolatban az elképzelése. Két perc a válaszra, mondja az elnök. Úgy gondolom, hogy az adóparadicsomok problémája mindenképpen megoldandó. Jelenleg a tagállamoknak komoly gondjaik vannak, nehézségeik, amelyeket a válság okoz egyre nő az adósság mértéke, aránya a tagállamokban, ezért föl kell lépnünk. És a jó kormányzás elveit kell megvalósítani az adórendszerekben. Ezen a területen már történtek előrelépések. A bizottság jelenleg Liechtenstein tárgyal, tehát egy csalás elleni megállapodást próbálunk aláírni, és az, ez lenne a modellje egyéb európai államokkal való megegyezésnek, San Marino-ra, Monakóra, Andorrára, Svájcra gondolok. A megtakarítási irányelvet is természetesen meg kell tárgyalnunk. Remélem, valahogyan megtaláljuk a megoldást, és meg tudjuk győzni azt a két tagállamot, akik blokkolják az irányelvet, hogy álljanak el ettől a szándékuktól, de ide tartozik a kölcsönös segítség, vagy segélynyújtásról szóló irányelv, ez is ide tartozik, mit említettem. És az összes rendelkezésre álló eszközt föl kéne használni. Gondolok itt például a fejlődési, fejlesztési együttműködésre, és mindenképpen alkalmazni kell a jó kormányzás elvét az, az összes partnerünkkel folytatott tárgyalásban. Hiszen az a cél, hogy a jó kormányzás legyen az Európában és a harmadik államokban megvalósuló adó rendszerek alapja. Ez lenne tehát a prioritás, si sorrend, és komolyan oda figyelek majd erre. A másik irányelvvel kapcsolatban ha alkalmam nyílik rá, akkor tanulmányozom ezt az irányelvet, és ugye ezzel kapcsolatban van egy megújult, frissebb javaslat, hogyha ez a hatékonyságot növeli, akkor nyilván partner leszek ebben. Mákovei új kiegészít, asszony kiegészítő kérdése. Said you supported the... Azt mondta, hogy a jelenlegi magatartási kódex áttekintését támogatja. Hogyha kész arra, hogy orvosolja a hiányosságokat, mint például azt, hogy nincs megfelelő definíciója az érdekkonfliktusnak, vagy nincsen egyértelműség az ajándékokat illetően, és hogy bele kellene vonni ebbe a ö, nyaralási meghívásokat ö, is. Nincsenek egyértelmű kritériumok ö, ö, arra, hogy megítéljék a egyes munkatársakat, és késze arra, hogy a módosított magatartási kódexet 2010 júniusára elfogadják. Yeah, so, uh, Egy perc a válaszra. Uh, uh, Ahogyan már korábban is említettem, a bizottság dolgozik a magatartási kódex módosításain, és felkéri az összes európai intézményt, ezek között a parlamentet is arra, hogy valamilyen intézményközi munkacsoportot hozzanak létre. Ennek a munkacsoportnak a segítségével megfelelő javaslatok születhetnek, és azok a kérdések, amelyeket felsorolt, mind olyan kérdések, amelyekkel foglalkozni kell. Véleményem szerint a magatartási kódexet szélesebb kontextusban kell vizsgálni. Beszéltem már erről Barózó elnök úrral. Beszéltünk arról, hogy ezt a magatartási kódexet hogyan lehet modellé tenni minden európai intézmény számára, és így biztosítani az Európai Unió intézményeinek megfelelő viselkedését, megfelelő magatartását. Aldemus. Köszönöm szépen, Sáldemóz asszony következik. Vi er som øh, medlemmer af Europaparlamentet. Az Európai Parlamenti képviselőként az európai állampolgárokat képviseljük. Szeretnénk betekintést kapni az EU minden területére hogyan költik el a pénzeket. Ön, mint biztos jelölt, hogyan képzeli el ezt a betekintéségi jogot a, az EU szolgálatainak költségvetési mentesítésénél? Válasz. Um, my view is... Úgy vélem, hogy egyszerű a válasz a parlamenti képviselőknek teljes joga van arra, hogy felülvizsgáljanak minden kiadást, ami az EU költségvetéséből történt. Úgy gondolom, hogy a korábbi mentesítési eljárások biztosíthatnak bennünket arról, hogy a parlament komolyan részt vehet ebben, és nagyon sok jó ajánlást is tettek annak irányába, hogy hatékonyabban lehessen felhasználni az EU pénzeket. 2007-ben 203 javaslatot számoltam össze, amelyeket az Európai Parlament nyújtott be, és amelyeket az Európai, és ezek közül az Európai Bizottság 195-öt hajtott végre, tehát úgy gondolom, hogy ez a helyes útja annak, hogy biztosítsuk az EU pénzek hatékony felhasználását. És továbbra is szeretném folytatni ezt a hatékony munkát önökkel, és figyelembe fogom venni az önök javaslatait, és ezeket meg is fogom valósítani. Nessun'altra domanda. Köszönöm, úgy látom nincs kiegészítő kérdés, de lángé képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos jelölt úr, az, hogy ide rohantam, az valóban azt mutatja, hogy tényleg szeretnék a nemzeti irányítási nyilatkozatokról beszélni. Többször beszéltünk erről, de ennek az az eredménye, hogy csak éves összesítéseket kaptunk, és ezeknek kevés volt a hozzáadott értéke. A kérdésem az az, hogy ön, mint biztos, hogyan fogja majd biztosítani azt, hogy ezeket az éves összesítéseket nemzeti irányítási nyilatkozattá fogják átformálni, és ezen kívül rövid távon mit fog tenni ennek megvalósítására, és az Európai Parlament várhatja -e öntől, hogy az Európai hogy, hogy az Európai Bizottság majd erről ö, ö, tárgyalni fog a következő pénzügyi terv kapcsán És... Minuti vele rispost. Köszönöm. A biztos hogy két percben válaszol. Uh, Nos, úgy érzem, hogy a tagállamok részéről az Európai Uniós forrásokra való reflektálás rendkívül fontos, tehát az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok, és ez kétségtelen. Ön is tudja, hogy a bizottság lépéseket tett annak érdekében, hogy nemzeti irányítási nyilatkozati rendszert hozzon létre 2005-ben, azonban ezt a javaslatot a tanács visszautasította. És ehelyett az éves összefoglalók rendszerét javasolták, amelyet, e, ezt javasolta a bizottság, amelyet azonban szintén nagyon nehézséggel fogadott el a tanács. Már említettem, hogy a DAS, tehát a megbízhatósági nyilatkozat a célunk, tehát ezt akarjuk elérni, és ahogyan már mondtam, négy tagállam, ö, önkéntesen ad nemzeti irányítási nyilatkozatot, és hét pedig ö, megbízhatósági nyilatkozatot 2008-ra. Tehát 11 tagállamról van szó, akik beszámolnak a pénzforrások elköltéséről. Azt hiszem, hogy a költségvetési rendelet felülvizsgálata során előre kell lépnünk, jobb leírásokra, pontosabb leírásokra, követelményekre van szükség, és meg kell említeni az önkéntes nyilatkozatokat, tárgyalásokat folytatok a tagállamokkal ebben a kérdésben, hiszen ez rájuk is vonatkozik. Ami a legfontosabb azonban az a háttérmunka, az alapvető munka az éves összefoglalók, illetve a nemzeti irányítási nyilatkozatok témájában. Itt pedig jelentős lépéseket lehet még tenni. Grazie, un minuto per l'onorevole Della. Köszönöm szépen, DeLange. azt kiegészítő kérdési. Nem is kell nekem egy perc. Az a kérdésem, hogy hogyan teszi majd ezt, milyen kezdeményezéseket tesz majd. Önnek alkalma van arra, hogy fellépjen. Mit fog tenni? I think that, uh, uh... Azt hiszem, hogy a válaszom legelején megemlítettem, hogy uh, a költségvetés rendelet éves felülvizsgálatának folyamatában vagyunk. A bizottság javaslatot fog készíteni 2010 májusában a költségvetési rendelet felülvizsgálatának eredményeképpen. Egyik első lépésem az lesz, hogy ehhez hozzájárulok, különösen az éves összefoglalók, illetve a nemzeti irányítási nyilatkozatok témájában. módosító javaslatokat fogunk benyújtani a tanácsnak, illetve a parlamentnek a költségvetési rendeletre vonatkozóan. Ezt fogjuk megvitatni, és ennek a tárgyalásnak az eredményeképpen remélhetőleg megoldás születik majd. Díper, per un minuto. Köszönöm szépen, Gerbrandi úr következik. Köszönöm, elnök úr. De azt, hogy valójában már feltette az én kérdésemet, de próbálkozom, mert nem igazán volt kielégítő számomra biztos úr válasza. hisz az átláthatóságban, komoly híve ennek, és én is azt gondolom, hogy az átláthatóság jobb pénzügyi rendszerhez vezet. De a legnagyobb gond az átláthatósággal, illetve az európai pénzek elköltésével a tagállamokban rejlik, tehát azra kéne eh, valahogy, tehát az, hogy rávegyük a tagállamokat arra, hogy nyitottabban számoljanak be, eh, erről nem elég. Egész egyszerűen rá kell venni őket arra, hogy részletesen mondják el azt, a tagállamok számoljanak be arra, hogy mit tesznek az európai pénzekkel. Mi lesz, milyen, milyen lépéseket tervez ezzel kapcsolatban? hogyan veszi rá majd a tagállamokat arra, hogy nemzeti nyilatkozatokat tegyenek, erős kezdőnek kell lennünk ebben a kérdésben. Két perc a válaszra. Az előző kérdés adott válaszomban utaltam arra, hogy nemzeti menedzsment nyilatkozatokat támogatnám, de hát legyen, legyünk realisztikusak előbb-utóbb ezzel kapcsolatban döntés születik, mégpedig együtt döntéses eljárásban a költségvetési hatóság két ága, két kezek között, hát a tanács és a parlament is részt vesz majd ebben, és mindenképpen együtt kell működnünk a tagállamokkal is, hogy a megfelelő megoldást megtaláljuk. hangsúlyoztam az előző válaszomban azt, hogy az lenne itt a lényeg, hogy milyen háttérmunkát végeztünk eddig az éves összefoglalókra, a nemzeti nyilatkozatokra gondolok, és ebben a kérdésben egyébként egyetért a számvevőszék is, hiszen hogyha nem megfelelő a háttérmunka minősége, akkor mindkét dokumentum haszontalan. Tehát a háttérmunka, a nemzeti intézmények által végzett audit mint hatékony kell, hogy legyen, nemzetközi szabványokat figyelembe kell venni, hogy teljes mérték, teljes biztonsággal állíthassuk, hogy a megbízhatósági nyilatkozatok valóban megalapozottak, hogy valóban a nemzetközi szabvány szerint értelmezhetőek a, ebben olvasható megállapítások. Gebrandi úr, kiegészítő kérdés. Köszönöm a választ. Tudja, biztos úr, a tanácsban van egyfajta intervenció ellenes hozzáállás, tehát nem szeretnék a tagállamok, nem szeretnék a tagállamok beavatkozni egymás ö, el, ö, költekezési politikájába. Ezzel a módszerrel igazán nem jutunk messzire. Az a kérdésem, hogy ön kiáll-e amellett, hogy sokkal nagyobb legyen az átláthatóság a tagállamokon belül is, azzal kapcsolatban, hogy hogyan költik el a tagállamok az európai közpénzeket. Hogyha azt mondja, hogy ezt majd, majd együttműködünk, stb. stb., ez nem elég. Itt nagyon komoly harcra lenne szükség. Jó lenne, egy kis csapatot alkotna kollégáival, és valóban kiállna ezen ügy mellett. Egy perc a válaszra. Erre azt mondhatnám, hogy én eredményorientált személy vagyok. Az a legfontosabb számomra, hogy megszülessen a megfelelő eredmény, az az eredmény, amit kitűztünk magunk elé. Ezért fontos az, hogy együttműködjünk a tagállamokkal, hogy valóban rátaláljunk a megoldásra, hogy hatékonyabban tudjuk elkölteni az EU pénzeket. Ez a feladatom, ez a dolgom. Egyetértek abban önnel, hogy a jelenlegi hibaszint elfogadhatatlan. Egyébként pedig az új tervezési periódusban alkalmazott új rendszerek Ugye ne felejtsük el azt, hogy az előző esetekben, az eddigiekben a korábbi pénzügyi terv volt az a, a szemvevőszék kiindulási alapja, és az újabb rendszerben, újabb pénzügyi terben sokkal kisebb már a határarány, és azt gondolom, hogy ez a jó irány, ebbe az irányba kell továbbra is haladnunk. melyek képviselő. Herr Vorsitzender, Herr Kommissar! Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, láthatjuk uh, a vita során is, hogy nagyon nehéz a tárcája, és uh, most szeretnék egy kicsit uh, magáról a biztosi kollégiumról beszélni. Ennek horizontális feladatai vannak a tárcája értelmében, ezért más biztosokat és arra kell kényszerítenie, hogy átláthatóan működjenek, működjenek az Európai Parlamenttel. Milyen konkrét intézkedéseket képzel itt el? Hogyan tudná elérni a célokat, és hogyan tud belátni a többi tárca munkájába, és hogyan tudná biztosítani azt, hogy a parlament által meghatározott problémákat illetve a mentesítési eljárás során megfogalmazott követeléseket konkrétan megvalósítsák. Grazie, due minuti. Két perc a válaszra. Yes, I agree with you that it's, uh... Teljes mértékben egyetértek önnel. Rendkívül fontos uh, megfelelő eljárásokat kell tenni a bizottságban, és meg kell győződni arról, hogy a különböző auditok által feltárt eredmények, illetve ajánlások valóban megvalósításra kerülnek. Az elmúlt évben a bizottság nagy lépéseket tett ezen a területen, és egyértelmű eszközök állnak majd rendelkezésemre, hogy megbírkozak ezekkel a kérdésekkel. Például egy audit bizottság jön létre, amelyet én fogok irányítani, én fogok vezetni a jövőben, és ez a bizottság ez a bizottság már eddig is nagyon jó munkát végezett, és a bizottság tevékenységét javította. Tovább kell erősíteni ennek a tevékenységét. Különösen a magasabb kockázatot jelentő kérdésekre vonatkozóan meg kell erősíteni a kockázatkezelési rendszert a bizottságban, és a audit progress bizottságnak valóban azokra a területekre kell összpontosítania, amelyek magas kockázatot képviselnek. Szándékomban áll az, hogy ezt az álláspontot képviseljem munkám során. Aztán ott van az általános audit szolgált, amely szintén hozzám tartozik majd, illetve az általános audit szolgálat egyszerűsítésére is összpontosítani kívánok. Ezek a legfontosabb területek. Köszönöm szépen. Meyer képviselő kapja meg a szót. Igen, van kiegészítő kérdésem. A Olaffal való együttműködésre szeretnék rákérdezni. Az Olaf nem tartozik közvetlenül ön alá, e- ezért kérdezek rá. De viszont mégiscsak szerepe van abban, hogy megkaphassák a mentesítést, illetve hogy megkaphassák a megbízhatósági nyilatkozatot, ezért szerettem volna erre rákérdezni. Tudom. Köszönöm egy perc. Uh, yes, I think that's... Igen, úgy gondolom, hogy az Olaf tekintetében olyan intézményeket láthatunk, amelyek nem része a bizottságnak, és mégis ezek a, mégis vannak biztosok, akik felelnek az ezen intézményekkel fenntartott kapcsolatokért, és ezért teljes mértékben elképzelhető az, hogy egy modellt kell kialakítani arra, hogy, a, hogy szorosan együttműködjenek a bizottság és az OLAF között. Először a jogi szabályokat kellene kidolgozni, amely egyértelműséget és átláthatóságot eredményezne az OLAF felelősségei, illetve a bizottság felelősségei között, illetve hogy milyen együttműködés valósulhatna meg a két intézmény között de szerintem ez egy hosszú távú munka lesz. Grazie, onorevole. Köszönöm szépen, Báci Tész úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Ma sok szó esett az Olafról, az Európai Csalás ellenes hivatalról. Ugyanakkor az jelentéseiben az olvasható, hogy más illetékes intézmények, például a tagállamok rendfertantó ö, intézményei nagyon lassan hajlandóak csak megfogadni az Olaf szavait. Az a kérdésem, hogy Ön milyen lépéseket tervez annak érdekében, hogy sokkal felelősségteljesebben működjenek az európai intézmények? Köszönöm szépen. Malonu išgirsti, malonu išgirsti savo szállé. Nos igen, nagyon, nagyon jó anyanyelvemen hallani egy kérdést. Egyetértek önnel, az Olaf vizsgálatainak eredményei, illetve ennek az utánkövetése nem megfelelő. Figyelembe kell venni azt, hogy a jogi eljárások elég hosszú időt vesznek igénybe. És valóban nehéz bizonyos következtetéseket levonni az eredményekre vonatkozóan, Amikor erre a meghallgatásra készültem, akkor olyan eljárásokat tanulmányoztam, amelyek 10-15 éven keresztül folyamatban voltak. Hosszú távon voltak, illetve vannak kézzelfogható eredmények. Ez azt jelenti, hogy a nem megfelelő tevékenységű intézményeket valóban felelősségre vontuk. A parlament javaslatait is foganatosítottuk, itt Kresszer asszony javaslataira gondolok. Ő a nemzeti rendfenntartó szervek, illetve az európai intézmények közötti együttműködésre utal. Világosan kell látni, hogy a rendfenntartás nemzeti hatáskör. De az információ csere, illetve az információ prezentálása az Olaf által kezdeményezett eljárásokban, arra vonatkozó, hogy ezek milyen fázisban járnak, nos ez az információ segítené az egész rendszer működését és hatékonyságát. Grazie, un minuto. Köszönöm szépen, egy perce van a kiegészítő kérdésre. Biztos úr, a bevezetőjében egy nagyon fontos jövőbeli feladatra koncentrált, ez pedig az adórendszer egyszerűsítése, amelynek kihatása lesz minden tagállamra. Be tudná ezt jövőben mutatni? a Valóban. Az adó rendszereket, adórendszerek jelenlegi formáját ki kell értékelni, illetve meg kell nézni azt is, hogy a szubszidiaritás elve mennyire valósul meg ezekben. Ez azt jelenti, hogy az adőgyi kérdéseket a tanácsban csak teljes egyetértéssel lehet megtenni. Bizonyos területeken azonban lehetne ezt a döntési mechanizmust egyszeresíteni. Például közösségi kereskedelemre gondolok, illetve információ cserére a közösségen belül. Kettős adóztatás kérdése. Gondot jelent ez, és nem sokára egy nyilvános konzultációra kerül sor az Európai Unión belül, hogy fényderüljön arra, hogy pontosan milyen akadályok jellemzik a kettős adóztatást, mely problémákkal szembesülnek leginkább a különböző európai vállalatok, személyek. Aztán az ÁFA területén úgy véljük, hogy a jövőben tervezett intézkedések javítják majd a helyzetet. Elnök, köszönöm szépen. Itt a képviselő egy perc. Kysymys liittyy rakennerahastoihin. Köszönöm szépen, elnök úr. A strukturális alapokról van szó. Tudjuk, hogy a strukturális alapok költségei 11%-át 11%-ában szabálytalanságok tapasztalhatóak, és ez hatékonytalanságot eredményez. Természetesen ezt már kivizsgálták, de nem mindig vezetett eredményre. Két év telt már el a akcióterv kiadása óta, azonban a helyzet a strukturális alapoknál nem javult. Mit szeretne tenni, hiszen mindig az Európai Bizottság szankciókat foganatosít akkor, hogyha nem elégedettek a helyzettel. Azonban ezek a szankciók nem voltak elegendőek ahhoz, hogy valóban hatékonyak legyenek a strukturális alapok. Grazie, due minuti. Köszönöm, két perce van a válaszra. Igen, teljes mértékben egyetértek önnel. A 11 százalékos hiba szint, hiba százalék nem megfelelő, és valóban foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Természetesen figyelembe kell venni a számvevőszék auditrendszerét, amely éves jellegű, míg a bizottság ugye több éves irányítási és kontrollrendszert működtet. Egyetlen példát szeretnék mondani, most, most zártuk le a 2000-es időszakot, 94-99-es időszakot, és itt a hiba százalék 3 százalék körül van. Nos, ezen a területen kevés olyan lépés van, amely, amely segíthet, de vannak ilyen lépések. Egyrészt az egyszerűsítés. Úgy érzem, hogy nagyon sok hiba azért történik, mert túlságosan bonyolultak a szabályok a 2009-es év során a bizottság jó pár javaslatot nyújtott be a szabályok egyszerűsítésére vonatkozóan, és a költségvetési rendelet felülvizsgálatának keretében azt hiszem, hogy további lépéseket irányozhatunk elő. Ezt hangsúlyozta a számvevőszék is, mint nagyon fontos hiányosságot, nagyon fontos akadályt a struktúrás alapok felhasználásában. A tolerálható hibaszázalék koncepciójának bevezetése egy új kezdeményezés, ez a volt a javaslatom, 2010-ben a bizottság be fogja nyújtani ezt a javaslatot, és természetesen az elszámoltathatóság kérdése területén a nemzeti irányítási nyilatkozatok javítása, illetve az éves összefoglalók javítása szintén hozzájárul majd az elszámoltathatóság javításához. Grazie, onorevole Itala, per un minuto. Köszönöm szépen, Itala úr, ki, kiegészítő kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm biztos előtt úr választát. Nagy gond a indikátorokkal, a viszonyítási pontokkal, a kritérium rendszerrel, azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjuk fel a közpénzeket. Az a kérdésem, és ez egy általános jellegű kérdés, hogy eleget tesz-e az Európai Unió azért, hogy a programok hatékonyságát mérje? Hogyan lehetne javítani ezeket a ezeket a viszonyítási pontokat. Egy perc a válaszra. Egyetértek önnel. Eddig erőinket arra összpontosítottuk, hogy hogy alakul a hiba határ, hogy a különböző kiadások mennyire indokolhatóak, illetve jogosultságokat vizsgáltuk, de másra is oda kell figyelni. Hát nyilván a hivahatár prioritást élvez, elfogadhatatlan, hogy különböző kiadási területeken ilyen magas legyen a hibahatár. De ezen túl is kell lépni, hiszen a kiadások hatékonyságát is mérni kell. a teljesítmény mutatók, amelyekkel sokat foglalkoztam hazai munkámban. Nos, ezek mindenképpen rendkívül fontosságúak. Valószínűleg az új bizottság egyik legfontosabb tevékenységi területe ez lesz majd. Köszönöm, Herzog asszony következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos jelölt úr, az ön oldalán állok. Az elmúlt időkben jó pár végrehajtási bizottságot, bizottsági ügy, végrehajtási ügynökséget hoztak létre. E, ön is gondolja el, hogy a pénzügyi ellenőrzést ez majdnem lehetet, lehetetlenné teszi. Hogyan tervezi az ügynökségek pénzügyi felülvizsgálatát, ellenőrzését? Két perc a válaszra. Uh, answering in general to this question. Általánosan válaszolva erre a kérdésre, úgy vélem, hogy a kiadások externalizációját csak olyan esetekben kellene alkalmazni, amikor az bizonyíthatóan növeli a hatékonyságot, és a végrehajtó ügynökségeket illetően úgy gondolom, hogy volt egy jelentés a számövőszék részéről, amely A végrehajtó ügynökségeket vizsgálta bizonyos területeken, és megpróbálták növelni a kiadások hatékonyságát ezen a területen. Tehát, hogyha ez a, az eset, akkor ebbe az irányba kívánunk elmozdulni a végrehajtó ünnepségekkel Azonban nagyobb a probléma az úgynevezett hagyományos ünnepségekkel amelyek közül elég sok van, és hogyha végrehajtó ügynökségek vannak, akkor ott egyértelmű szabályok, standardizáció létezik a szervezeti munkájukat illetően. Még a hagyományos ügynökségeknél ez még mindig nem valósult meg, és most már vannak intézményközi munkacsoportok, amelyek foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és közreadják javaslataikat a közeljövőben. Hogyan lehetnek közös standardokat, normákat létrehozni a hagyományos ügynökségek számára, annak érdekében, hogy javítani lehessen a hatékonyságukat. Tudják, hogy a hagyományos ügynökségeknél az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt, hogy nem hoz létre ilyenfajta új ügynökségeket, de persze lehetnek kivételes események, például a jelenlegi válság, ami miatt például javaslatokat kell tenni a pénzügyi szektornak. Köszönöm szépen, Herzog asszony, még egy kérdést tehet fel. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, pontosan ez volt a kérdésem, hogy a hatékonyságot hogyan kívánja javítani, hogyan kívánja ezt bizonyítani. Igazából nem kaptam erre kielégítő választ, és a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban ez problémát jelentett, úgyhogy remélem, hogy együtt tudunk majd működni ebben a kérdésben. Köszönöm, tessék, kérem válaszoljon. Köszönöm. bizonyára tudja, hogy a belső audit rendszerünk vizsgálja a legtöbb ügynökséget. Nagyon jó javaslatokat kaptunk a belső audit rendszertől az elmúlt időszakban. Az egyik ilyen javaslat azzal foglalkozik, hogy létre, létre hozzunk egy audit bizottságot, amely a javaslatokat vizsgálja, illetve hogy ajánlásokat fogalmazzon meg az ügynökségek vezetőségeknek, hogy hogyan lehet javítani a helyzeten. Ez a magánszférában már egy létező módszer. Nyilván nem, mind, nem minden egyes intézményre külön bizottságot hoznánk létre, hanem egy közös bizottságot kéne létrehozni, audit bizottságot, ez lenne talán a megoldás módja. Elnök, köszönöm szépen. Lamberts képviselőjön. Következik. Monsieur le, le commissaire, je voudrais poursuivre dans la ligne de notre collègue McAvey sur la question des paradis fiscaux. Ugyanúgy eh, folytatnám, ahogy McAvey asszony is feltette a kérdést, a adóparadicsomok kérdésével. Az EU GDP-jének 2%-áról van itt szó. Itt csak a csalásról van szó, ez nem is tartozik az adókerülés. Ez nagyon fontos kérdés tagállamaink pénzügyi helyzetéből fakadóan, fakadóan és ez minden olyan adóparadicsomra vonatkozik, amelyek akár megtalálhatóak a tagállamokban is. Például nálunk Belgiumban van egy olyan jogszabály, amely lehetővé teszi az adóparadicsom létrejövetelét. Mit kíván tenni ezen szabályok leküzdésére, hiszen ez is a versenyt torzítja és veszélyes. Köszönöm két perc a válaszra. I fully agree that uh, the, the issue Egyetértek azzal, hogy az adóparadicsomok ügyét mi hamarabb rendezni kell, főként a jelenlegi válságra gondolván. Jelenleg a csalás ellenes megállapodásokat véglegesítjük Liechtensteinnel, néhány részletet még pontosítani kell, további tárgyalások vannak hátra, néhány tagállam nem tudja ezt még elfogadni, ezt a csalás ellenes intézkedés csomagot. De alkalmazhatjuk a tagállamok egymásra gyakorolt nyomását is, hát ha így haladni tudunk. Azt gondolom, hogy a Liechtensteini egyezmény példája lehet további ilyen intézményeknek, például Andorra, Svájc, Monaco, San Marino esetében a bizottságnak megfelelő tárgyalási mandátumra lenne szüksége, vagy tető alához ezen megállapodásokat. Ezen intézmények leírásával. komoly előrelépés történhet ezen a területen. Aztán vannak, egyfajta, vannak nemzetközi szabványok, amelyek a ö, adat cserére, információ cserére vonatkoznak. Bizonyos esetekben automatikus adatcsere történik, vagy információcsere történik. Ez alól néhány tagállam részleges, vagy ezzel kapcsolatban néhány tagállam haladékot kapott, ők is majd rendezik soraikat. De az Európai Unión belül is, illetve az Európai, Európában vannak olyan államok, amelyek nem az EU tagjai, és gondot jelentenek, illetve hát az Európai Unión belül is vannak ilyen államok, de ö, mindenképpen azt kell elérnünk, hogy csökkenjen az adócsalás. Köszönöm, Lambert úr. Pas tout à fait répondu à ma question, puisque... Biztos úr nem válaszolta meg teljes mértékben a kérdésemet, mert eh, én azokról az adóparadicsokról beszélek, amelyek a 27 tagállamban eh, megtalálhatóak. Ön az automatikus információ cseréről beszél. Valóban ez lenne az általános, nem inkább a kivétel? Mi mindenképpen azt szeretnénk, hogy legyen egy automatikus információcsere és ön azt mondta, hogy orientált, ezt nagyon jónak tartom, hogyha úgy gondoljuk, hogy nincs egyetértés a 27 tagállam között, ezt nem tudjuk elérteni, akkor a megerősített egy működésük alkalmazni adókérdésekben? Probably, uh, Egy perc a válasz. Question, uh, uh, so I apologize for, for that. Igen, uh, elnézést kérek, hogy nem válaszoltam teljes mértékben az első kérdésére. Amikor adóversenyről beszélünk, akkor a, azt mondhatom, hogy az álláspontom teljesen egyértelmű, támogatom az igazságos adóversenyt. Úgy érzem, hogy ez az, ami segíthet a gazdaságok fejlődésében is. Természetesen fel kell vennünk a harcot a hátrányos adóversennyel szemben, és itt van a, az a munkacsoport, amely felügyeli és figyelemmel kíséri a helyzetet. Az Európai Unió határain belül mintegy száz nem megfelelő gyakorlatra fényt vetett, ami pedig a megerősített együttműködést illeti, úgy gondolom, hogy azokban a helyzetekben, ahol ez a belső piac fejlődését segítheti, ott ezt az eljárást kell alkalmazni, ezt a lehetőséget kell kiaknázni, amely benne van a Lisszaboni szerződésben is. Un minuto, onorevole. Köszönöm szépen, Bokros úr. Kérdése egy percben. Mikrofon nélkül.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 2010 kell, hogy legyen az az év, amikor az Európai Unió ugye a legversenyképesebb területté válna, vagy vál, kellett volna válnia, de itt kudarcot vallottunk. Szapatérő úr azt mondta, hogy 2020 az új határidő. A kérdésem pedig az, hogy milyen konkrét lépéseket kíván tenni az adóügy területén, és arra kérem, hogy legyen teljesen konkrét a válaszában, hiszen már bizonyos területekre rámutatott, alatt. Azt mondta ugye, hogy az adóversenyt támogatja, illetve más területeken adóharmonizációt lát megoldásként. Tehát kérem válaszoljon konkrétan, hogy mire gondol az adórátákra, az adóalapra, és így tovább. És végül, de nem utolsó sorban, egy nem teljesen udvarias kérdés, hogyan értékeli Kovács László munkáját, aki elődje ezen a területen. Grazie, Köszönöm szépen, két perc van a válaszra. Thank you for your question. Uh, Köszönöm szépen ezt a kérdést. Először is a második kérdésre válaszolnék. Úgy érzem, hogy Kovács László úr nagyon jó munkát végzett a bizottságban, a első Barozó bizottságban nagyon sok javaslatot nyújtott be az adóügy területén a tanácshoz. Természetesen nem könnyű megállapodásra jutni, hiszen az egyhangúság, az egyértelmű, egy egyhangú döntés követelménye azt jelenti, hogy meg kell győzni a tagállamokat arra vonatkozóan, hogy Európai Uniós szinten történik egy döntés, és ez eredményeket produkál majd a tagállamokban. Ami pedig a konkrét javaslatokat illeti, a következő évekre vonatkozóan. Nos, személyes véleményem a következő. Úgy érzem, hogy véglegesíteni kell a közös konszolidált társasági adó alappal kapcsolatos munkánkat, hiszen ez a vállalkozások számára nagyon nagy előnyt jelenthet meg kell vizsgálni ezt a kérdést a kisvállalkozások szempontjából, mert úgy érzem, hogy a kisvállalkozások számára nagyon nehéz mobilisnak maradni az Európai Unió belül, és itt a közös konszolidált társasági adóalap esetleg segítséget nyújthat. Az energia adóval kapcsolatos irányelv rendkívül fontos ezen a területen, itt a széndiokszid kibocsátása kapcsolatos adóügy kérdésében is megoldást kell találni, hiszen itt eddig csak 50%-ról beszélhetünk, és a széndiokszid adóztatása első lépés az úgynevezett zöld adóztatás felé, és ez pedig lehetővé tenni azt, hogy a növekedés serkentsük a munka alacsonyabb szintű adóztatásával. Köszönöm szépen, Bokros úr kiegészítő kérdést tehet fel. Uh, sharpen the focus. Köszönöm szépen, nagyon hasznos volt a válasz, de próbáljunk egy kicsit összpontosítani jobban. Gerhard Schröder volt kancellára, nem ért egyet, azt mondta, aki büntetni kívánja Szlovákiát, és egy általány adót kívánt bevezetni minden területen, amely lendületet nyújtott, lendületet adott az adó reformnak más országokban is. Tehát ez inkább emelkedést jelent a következő években. Köszönöm szépen egy perc a válaszra. Én úgy gondolom, hogy a rendszer meghatározása, tehát hogy általány adózásról van szó, vagy más típusú adózásról, ez természetesen a tagállamok kompetenciája, az ő, ő, ők döntenek erről. Ugyanakkor lehet törekedni a tagállamok adópolitikájának koordinálására, jobb koordinálására. De sajnálatos módon az tagállamok rendelkeznek a legnagyobb döntési körrel, ők döntenek a bevételek és kiadások mértékéről, hogy milyen társadalmi vagy szociális kiadásokat tesznek. És fontos, hogy ezek a döntések megmaradjanak tagállami szinten. Mi azt próbáljuk elérni, hogy egyfajta fórumot adjunk, magas szintű fórumot a tagállamok adóügyi szakértőinek, melyeket a szakértő minisztériumok vagy illetékes minisztérium jelölnek neki, hogy az adórendszer jövőbeni koordinációjáról beszéljünk. Tehát egyfajta politikai párbeszédre van szükség a tagállamok között. Elnök, köszönöm. Most pedig átadom az elnökséget kollégámnak, Sharon Bowles asszonynak, a gazdasági bizottság elnökének, és arra kérem őt, hogy a továbbiakban is úgy tartsák be az időt, mint ahogy ezt mi eddig tettük. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Alkalmazni fogom az eddigi rendszert is. Az első kérdés az EPP-től érkezik, Kráca asszony fogja feltenni ezt a kérdést. Köszönöm, köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt biztos jelölt úr. Az élesbeli válaszában azt mondta, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy az európai cégeknél legyen egy általános adó alap. Milyen másfajta intézkedésekre gondol, annak érdekében, hogy el lehessen kerülni az úgynevezett adódömping problémáját az Európai Unióban. Hogyan kívánja meggyőzni a tagállamokat arról, hogy foglalkozzanak ezzel a problémával? Hogyan érvelne akkor, hogyha szeretné meggyőzni a tagállamokat, és hogyan értékeli a magatartási kódex végrehajtását ez idáig, ami az adó egyenlőtlenségeket illeti Európában és minden olyan kérdést, ami a svéd elnökség során is felmerült. Köszönöm szépen. Biztos úr, öné a válaszadás joga. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az adózás területén a igazságos, helyes, megfelelő verseny nagyon sokat segít abban, hogy egyre lehessen lépni az Európai Unióban, és teljes mértékben igaza van. Az elmúlt évek során azt láthatjuk, hogy az adó szintek a társasági adónál a 90-es évek óta 12%-kal csökkent, ha jól emlékszem. De hogyha megnézzük a bevételi oldalt, és ennek viszonyát a GDP-hez, akkor ez nagyon stabil, vagyis ez azt jelenti, hogy EU szinten, illetve tagállami szinten azok a tagállamok, akik csökkentik az adórátákat, akkor azok az adó alappak kompenzálják a bevétel kiesést. Úgy gondolom, hogy a, hogy, van, hogy vannak káros gyakorlatok is, ezek, gyakorlatok is, ezeket le kell küzdeni. Itt már vannak új fejlemények a káros gyakorlatok kapcsán, például a profit áthelyezés, vagy vannak egyenlőtlenségek a különböző, a különböző tagállami adórendszerek között. Úgy gondolom, hogy a társasági adót megfelelően kell végrehajtani, és erősíteni kell a munkánkat, a hatékony végrehajtását, illetve a magatartási kódexnek plusz kérdés, kiegészítő kérdés. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, említette az adóparadicsomokat, akár csak más kollégáim is. Úgy véli-e, hogy tanácsos, hogyha tanácsos a foglalkozni az offshore cégekkel, akiknek vannak címeik, az adóparadicsomokban is így kerülik el az adózást az Európai Unióban. Ön mit gondol erről? Biztos úr válaszol. Már említettem azt, hogy a jó irányítás nagyon fontos kérdés, és emlékszem, hogy amikor először voltam Litvániában pénzügyminiszter, akkoriban Litvánia még nem volt EU tag, és elég szabadon tudtam javaslatokat benyújtani a nemzeti cégekkel szemben, vagy offshore cégekkel szemben, ez tíz évvel ezelőtt volt, akkor vezettük be ezt az adózást az úgynevezett offshore cégekkel szemben, Szerintem foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. Nem könnyű ez a feladat, de jelenlegi körülmények között, akkor, amikor globális egyetértés van az adóparadicsomok káros hatását illetően, bármilyen adórendszert illetően, úgy gondolom, hogy közös megoldást kell találnunk erre a kérdésre. Elnök asszony, rövid volt a kérdés, kicsit hosszabb volt a válasz. Most Dominici úr következik a szocialista frakció nevében. Eh, Mr. Semeta, lei ritiene che si... Semeta úr, reálisnak tartja-e azt, hogy egy európai adósávot hozzunk létre a jó kormányzáson kívül, illetve a harmonizáción kívül, ugye ezek olyan célkitűzések, amelyekre utalt a bevezetőjében. Az ötös kérdésre való válaszban, ugye az írásos kérdésekre gondolok, itt beszélt a, annak lehetőségéről, hogy a pénzügyi tranzakciókat megadóztatnánk. Mit gondol a bizottság, mikor fogja ezt a ezt összeállítani, ezt a javaslatot összeállítani, és hogyha ezt megteszik, akkor ez milyen hatással lesz más országokkal való kapcsolatainkra? Például Obama úr ugye hasonlóképpen gondolkodik. Itt csak a pénzügyi tranzakciókról van szó, vagy más tranzakciókról is? Well, thank you. Two minutes. Elnök, válaszra megadom a szót Seneta úrnak. This uh, issue is really broadly discussed. Valóban széles körben megvitattuk ezt a kérdést. Az Európai Tanács döntéséről van itt szó, illetve meg kell kapni az IMF elemzését és ezt illetően jelenleg a bizottságnak az a véleménye, hogy előre lehet lépni ezzel a javaslattal. Lehet ezt globálisan szinten is alkalmazni. Én személy szerint úgy gondolom, hogy alaposabb hatástolományra van szükség a következményeket illetően, mi lesz a pénzügyi tranzakciós adó következménye, mert még mindig nagyon sok kérdés van, amelyekre nem sikerült választ kapni. Például, hogy mi lenne azokkal a bevételekkel, mi lenne a bevételekkel, mi lenne az alapja ennek az adónak, és ez mit jelentene a kereskedelmi volumen számára, a pénzügyi piacon. Azt hiszem, erre van egy osztrák tanulmány is már, ha bár sokkal többet kell tenni annak érdekében, hogy végezetül dönteni tudjunk erről. Tehát mindenképpen egy alapos hatástolmányra van szükség. És a bizottsági szer, szolgálatok fognak ezzel foglalkozni. Consolidata comune, lei intende... Ami a közös konszolidált társasági adóalapot illeti, folytatja az eddig elvégzett munkát, és tető alá hozza-e, illetve úgy gondolja, hogy esetleg ennek a bevezetése várható, a jövőben a fokozatos bevezetése, vagy pedig megerősített együttműködés keretében fog ez történni. Az ötös kérdésre adott válaszában beszél az innovatív pénzügyi forrásokról. Mire gondol? Minute reply, please. Válasz. Figyelembe véve a közös konszolidatássági adó alapot, biztos vagyok abban, hogy folytatnom kell azt a munkát, amely már a múltban megkezdődött, és biztosítani kell a tagállamok számára azt, hogy ezek a társaság adólap elemek valóban jótékonyan hatnak a tagállami vállalatok számára, illetve a tagállamok kis vállalatai számára is. A szolgálatokat arra kértem, hogy nézzék meg a közös konszolidált adólap kkv kre vonatkozó elemeit, és úgy gondolom, hogy előre kell lépnünk ezzel a indítványjal, ezzel a javaslattal, amilyen hamar csak lehet. Ami pedig eh, a bizonyos tagállamokban történő végrehajtást illeti, először is eh, maga a javaslat azt jelenti, hogy ez opcionális lesz, tehát eh, A vállalatok választhatják a közös konszolidált társasági adóalapot és Tehát ez lett volna a válaszom. Túl sok volt a kérdés, tehát nem lehet teljes választ adni, és mit tudnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, Szemete úr. Itt vagyok középen, liberálisként mindig is középen vagyok. Egy nagyon érzékeny területhez érkeztünk a meghallgatás során, adóügy. Ugye ez közel áll az állampolgárokhoz, és ön, mint biztos jelölt, számára ez aknamező. Ahogyan ön is tudja, mondta korábbi biztos, egy jelentést készít az egységes piac újraindításáról. Professzor úr arról beszél, hogy moderálni kell az adóversenyt, tehát korlátozni kell az adóversenyt. Egyetért tehát az adóversennyel, de korlátozná azt. Mit gondol, mondta professzor úr ö, nyilatkozatáról, és mit gondol, hogy ennek a jelentésnek mi lesz az eredménye? Mit remél, illetve mit gondol, mi lesz a végkövetkeztetés ennek a jelentésnek. Elnök, két percet kap a biztos jelölt. Úgy gondolom, hogy eh, mondta úrra közösek az értékeink, főként az általános piacok eh, fejlődését illetően a legnagyobb vívmánya az Európai Uniónak az az, hogy a belső piacot sikerült kifejlesztenie, de ez még korán sem tökéletes, és a mi célunk az, főként Bányi biztos úrnak a célja, de más biztosokkal is ez a cél, köztük nekem is, hogy bezárjuk az egér utakat, a kibubókat a belső piacon, adózás területén pedig még nagyon sok az ilyen kiskapu, és a válság ideje alkalmas arra, hogy foglalkozunk ezzel a témával. Amikor a versenyről beszélünk, akkor én inkább együttműködést szeretnék a tagállamok között az adózás területén, de támogatom a megfelelő versenyt is, feltéve, hogy ez a verseny nem fog lefele vezetni, tehát mindenképpen biztosként figyelemmel kell kísérnem a helyzetet. Kiegyensúlyozott versenyre van szükség az adózás területén. Olyan versenyre, amely jótékonyan hat a tagállamok fejlődésére, mert hogyha nincsen verseny az adózás kérdésében egyáltalán, akkor előfordulhat az, hogy néhány tagállam adózási eszközökkel próbál minden problémát orvosolni, amely nem lenne teljesen megfelelő. Kiegészítő kérdés? Uh, uh, Igen, természetesen, de az igazságos versenyt többféleképpen lehet értelmezni, és különböző országok esetleg különbözőféleképpen értelmezik Van egy kiegészítő kérdésem. Monte úr nem az adók szintjéről beszél, és az állampolgárokat ugye leginkább ez foglalkoztatja. Önnek mi a véleménye? Ez az adószint csökkenni fog, vagy növekedni fog? Ugye figyelembe kell venni a demográfiai helyzetet, a nyugdíj helyzetet, a gépjárműipar helyzetét, a bankok helyzetét, stb. stb. Tehát ön hogyan vélekedik, hogyan fog ez alakulni? És az utolsó kérdésem, amely kapcsolódik az előzőkhöz, a tanács nagyon is makacs ebben a, ebben a kérdésben hogyan képes ön meggyőzni ezeket a pénzügyminisztereket? Well, I will try to be, uh... Nos, megpróbálok röviden válaszolni, bár a kérdés nagyon is bonyolult. Tudják, hogy az általános adózási szint az Európai Unióban magasabb, mint az Egyesült Államban, Államokban vagy Japánban, 12%-kal, hogyha nem tévedek. Tehát ez azt jelenti, hogy hogy egy olyan unió vagyok, amely nagyon is eh, adóztatott. Említette ön is a válságot, illetve azt, hogy szükség van arra, hogy eh, foglalkozzunk az egyre inkább felhalmozódó adósságokkal a tagállamokban. Az adózás az egyik olyan terület, ahol a tagállamok döntéseket hozhatnak annak irányába, hogy adó eszközöket alkalmazzanak. Természetesen a legjobb módja a kérdés kezelésének az lenne, hogyha a kiadások oldalát néznék meg, és ha szükséges, akkor ö, intézkedéseket ö, tennének bevételi oldalon. Elnök, következő felszólaló Astrid Lilling lesz. One minute. Wait, wait. Egy percben. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire Désir. Igen, elnök asszony és biztos jelölt úr. A kérdésem a következő. A jövedéki adóra vonatkozik, különösen az alkoholra a múltban az ön elődje bizonyos problémákba ütközött, amikor növelni kívánta a jövedéki adót, különösen akkor, amikor a nulla százalékos adót elkívánta törölni. Nem tudom, hogy ön hasonló javaslatokat támogat-e, úgy érzi hogy a nulla százalék, például a bor esetében már elavult, vagy pedig sem. 1992 óta a adó növekedése nem vezetett harmonizációhoz. Gondolja-e, hogy jobb lenne egy maximumrátát meghatározni, ahelyett, hogy folyamatosan megpróbáljuk emelni a minimum rátát? hiszen ez esetleg az infláció kockázatát vonhatja maga után. Két percben válaszoljon, biztos jelölt úr. A jövedéki adó területe nagyon érdekes eh, terület, és a kedvenc területem, mint korábbi pénzügyminiszternek. Korábbi pénzügyminiszterként nagyon sok döntést hoztam ezen a területen hazámban. Egyetetek önnel abban, hogy a jövedéki adó természetéből kifolyólag ez az adó nem mindig ki van téve az inflációs nyomásnak. És mindig voltak arra kísérletek, hogy növeljék a szint, adószinteket az inflációnak megfelelően, de itt figyelembe kell vennünk a különböző jövedéki adó rátákat a tagállamok között, főként azon tagállamok esetében, amelyek az Európai Unió határán húzódnak meg, minél magasabb a jövedéki adó, annál nehezebb leküzdeni a csempészést, és ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Nem lehet ezt csak egy szemszögből tekinteni. Vannak kivételek a, az adózás területén, ezek nem a legjobb megoldást jelentik, ez kötődik már a bor kérdéséhez is, de teljes mértékben megértem azt, hogy milyen nehéz lenne egy közös megoldást eh, találni, azért, eh, mert ehhez egyhangúságra lenne szükség. Remélem, hogy sikerül majd előre mozdulnunk ebben az irányban is. Follow up, Astrid. Köszönöm szépen, Astrid, kiegészítő kérdés. Madame la Présidente, darf ich es vielleicht mal Köszönöm. Talán németül mondanám. Úgy gondolom, hogy a biztos jelölt úrnak nagyon sokat kell behoznia ezen ügy ismeretét illetően, mert amit ön most mondott nekünk, annak nem sok értelme van. Kész lennék arra, hogy segítsek önnek, hogy ezt a kis képzési hiányosságot megszüntessük, de úgy gondolom, hogy így nem lehet válaszolni, és egyáltalán nem is érti, miről van szó. Közös piacunk van, sohasem hallott még az adó konkurenciáról. One minute to, to defend yourself. Egy perce van biztos úr, hogy megvédje magát. Uh, I'm uh, very sorry if uh, my reply Nagyon sajnálom, hogyha válaszom nem volt az ön számára kielégítő. Már több válaszomban is említettem. Hogy szeretném, hogyha a belső piac, illetve adópolitika tovább fejlődne. Ez mindenképpen segíteni tehát az adópolitika további koordinálása mindenképpen segíteni a belső piac fejlődését, és meg is szeretném azt valósítani, amit az írásos válaszomban leírtam, és ezt komolyan gondolom meg is erősítem most. Elnök, köszönöm szépen. Most a szocialisták következnek, Álvarez asszony tehet fel kérdést. Eh, köszönöm szépen, Szemeda úr. Nagyon örültem, azt, hogy ön is amellett szólt fel, hogy mindenképpen le kell venni a harcot az paradicsomok ellen, illetve az csalás ellen. Nagyon fontos tehát az, hogy a csalás ellen fölépjünk, tudjuk, hogy milyen nehéz a csalás elleni harc, és bizonyos országok nem hajlandóak igazán előrelépni ezen a területen. Az lenne még fontos, Szemeda úr, hogy konkrétan beszámoljon arról, hogy milyen adminisztratív együttműködésre lenne szükség. Ugye Kovács úr már valamit tett ezzel kapcsolatban. Aztán hogyan lehet a bank titkot valamilyen módon megszüntetni, az automatikus adatcsere hogyan válhat bevált gyakorlattá, elterjedhet, hogyan terjedhet ezzel a tagállamok között, illetve mit lehet tenni, milyen szankciókat lehet tenni, kieszközölni, hogyha egyes tagállamok nem tartják be ezeket a szabványokat vagy szabályokat? Kérem válaszoljon. Uh, yeah, I, I think that's, uh, uh, it's... Igen, nagyon fontosnak tartom azt, hogy jogszabályok szülessenek a adóügyi kérdésekben való együttműködésről. Úgy érzem, hogy az automatikus információcsere rendkívül fontos ezen a területen. Kétségtelen számomra, hogy ezen a területen előre kell lépnünk ön is nagyon jól tudja, hogy elég jó eredményeket értünk el a javaslat tárgyalása során, és a tavalyi év során két tagállam, akik ellenezték a javaslatot, egy általános megközelítést szeretnének, ugye el és más kisebb országokkal való kapcsolatot illetően. Feltételként határozzák ezt meg, de azt is tudnunk kell, hogy ebben a hónapban, január 19-én folytatódnak a tárgyalások ebben a témában. Nagyon remélem, hogy e- ez a két tagállam majd megváltoztatja véleményét, sikerül meggyőzni őket, és nem fogják tovább gátolni a döntéshozatalt ebben a kérdésben, mert véleményem szerint számukra is nagyon fontos az automatikus információcsere. Follow-up, Alvarez asszony további kérdése. Köszönöm szépen, Szemeda úr. Azt hiszem, számíthattam magatásunkra, hogy ez ügyben, az ez ügyben folytatott lépéseknél az európai polgárok nehezen értik meg, hogy bizonyos tagállamok nem hajlandóak együttműködni, nem hajlandók információt cserélni saját adórendszerékről. Úgyhogy megköszönöm a válaszát. I don't think you need to reply to that unless you want to. yeah. És válaszolhat, biztos úr, de úgy látom, nem szeretne. Jó, akkor az utolsó Ekon kérdés következik, Ferber úr teszi fel. Köszönöm szépen, tisztelt ennek asszony, tisztelt biztos jelölt úr, nagyon sokat hallhattunk a csalás leküzdésről az adóterületen, de nem csak az adóterületért csalásért felelem az adó jogért is van itt egy pár kérdés a közös piacon, ahol nagyobb, ahol nagyobb harmonizációs igény lenne, hogy néhányat említsek, például a tessági adó, amelyről már beszéltünk, felmerült már a áfa adó reformja, mikor fog itt majd javaslatokat tenni, mert bizottsági javaslat nélkül Lisszabon után sem tudunk előrelépni. Köszönöm. Reply, please. Válasz. Uh, on uh, e, the CCCTB, uh, ami a közös konszolidált társasági adóalapot illeti, a bizottság e, mielőbb e, javaslatot fog benyújtani. Véglegesíteni kell a hatástanulmányt, amely keretében, keretében a társasági adóalap bizonyos elemeit vizsgáltuk, Amint erre sor kerül, nagyon remélem, hogy a javaslat megszületik. Én kívánom ezt kezdeményezni, de természetesen ezt a testületnek, a kollégiumnak együtt kell meghozni ezt a döntést. Hogyha jól értettem, akkor a kérdése az ÁFA reformra vonatkozott. Nos, új áfa stratégiát kívánok kidolgozni, amely foglalkozik azokkal a kérdésekkel, amelyek kimaradtak az előző stratégiából, illetve egy végleges áfarendszerrel foglalkoznak, valamint az áfarendszer további fejlesztésével, és itt ugye figyelembe kell venni azt, hogy az előző stratégia új jövőképet kíván, és a mandátumom elején erre vonatkozóan, az új áfa stratégiára vonatkozóan fogok javaslatot tenni. Szeretnék az áfánál maradni. Monti biztos az ön elődje, egykori elődje azt mondta, hogy 96-ig a áfa esetében az eredeti ország elve van érvényben. Mit gondol ön, hogy a 90-es években tett bizottsági javaslatot meg tudja ön valósítani? Kérem egy percben válaszoljon. Bizonyára tudja, hogy a jelenlegi áfa rendszer átmeneti jellegű. Valóban már régóta tart ez az átmeneti periódus. Az új adóügyi döntések, határozatok, különös tekintettel az áfa döntések, a, szolgálat, a szolgáltatásokra vonatkozó döntések már nem annyira a származás, a származási elvet követik, hanem sokkal inkább a cél elvet. És nyilván elsőként foglalkozom majd az áfa rendszer reformjával. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel véget értek az ekon kérdések. Most Malcolm Harbornak adom át az elnöklést, az IMCO szakbizottság kérdései következnek. Köszönöm szépen, Bóz asszony. Demacsisztris úrnak is köszönetet mondott, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy kérdéseket tegyünk fel. fel kérdéseket tegyünk fel. Mi a belső piaccal foglalkozunk, és ez is az ön portfóliájához, tárcájához tartozik, hiszen a vámügyekért is önfelelés. Ugye Barrozó úr levele óta tudjuk, hogy illetve iránymutatásai óta, hogy a ö, egyik prioritás télvező téma a vám ellenőrzés, ez a határ ö, védelem határ ellenőrzés ö, koordinációja. Az első kérdéstevő, kérdés feltevő, Korola asszony lesz, a, utána Styler úr következik. Ugyanaz lesz a rendszer, tehát egy, egy perces kérdéseket tesznek fel, aztán egy perces válaszokat várunk. Korhola asszony következik. Most az. Köszönöm szépen. Legtöbben egyértelműen látjuk, hogy az üvegház hatású gázok elleni harc globális erőfeszítést követel, nem csak egyoldalú lépéseket. Az Európai Uniós tagállamok célkitűzést határoztak meg, és ezeknek az országoknak nem szabad a környezetvédelmi dömping áldozataivá válni, az Európai Unión kívüli dömpingre gondolok, tehát a nem megfelelő verseny, illetve azt jelentheti, hogy a, a célkitűzéseket esetleg emelni fogjuk 20-tól 30%-ra. A szénadó kérdése már többször felmerült. Mit gondol erről az adóról, ez a széndioksziddal kapcsolatos adó hasznos lehet-e, figyelembe véve az Európai Unió kereskedelmi kapcsolatait, illetve a globális piacot? gondolja-e, hogy 20%-ról 30%-ra kell növelni a célkitűzést, illetve elegendő kutatást végeztek ezen a területen, és milyen negatív következményekkel kell számolnunk. Elnök, a választ megelőzően azt kérném, hogy egy kicsit csendes legyenek el a teremben, illetve a bizottság tagjait arra figyelmeztetném, hogy vámunió a témánk, tehát arra kérem a tisztelt képviselőtársakat, hogy erre a témára összpontosítsanak. Az első kérdésre válaszolhat a biztos jelölt úr, azonban a képviselőasszonynak nem adom meg a lehetőséget pótkérdésre. Köszönöm szépen, és eh, mindig az adózás területén vagyunk, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy legyenek fejlemények a zöld adózás területén is. És eh, ez a fajta adózás nagyon is prioritást élvez majd a következő, a következő munkámban, hogyha jóvá hagyják jelöltségemet majd, és eh, az energiaadózás magában foglalja már a széndiokszid adózást, megosztja az energiaadózást az energia elemekre, illetve a széndiokszid elemekre, és ez segít majd nekünk abban, hogy létrehozzunk egyetemi jelzéseket, olyan területen, amelyet nem fednek le a kibocsátás kereskedelmi rendszerek. Felvetette a határokon átnyúló úgynevezett leakage szivárgások kérdését. Ez nagyon fontos kérdés. És a nemzetközi megalapodásokat kell létrehozni ezen a területen, de a bizottság jelenleg azt vizsgálja, hogy milyen is jelenleg a helyzet, és hogyha ez az elemzés véget ér, akkor javaslattal fog előállni ezen a területen, amennyiben erre szükség van. Uh, Mrs. Köszönöm szépen, Steiner asszony. Thank you. Does Mrs. Corolla get one minute to come uh, back? Uh, no, I just... Akkor Corolla az, hogy miért is nem, nincs lehetősége kiegészítő kérdésre? Nem, mert nem a Vámoniről kapcsolatban tett fel kérdést. Jó napot kívánok, Szemede úr! Én az Európai Uniós hamisítás ellenes fellépésről szeretnék kérdezni. Nagyon sok hamisított orvosi termék gering Európa szerte, és ezek a termékek káros hatással lehetnek az európai polgárok egészségére, akár halálukhoz is vezethetnek, vagy halálosak is lehet, lehetnek. Biztosítani tud-e minket arról, hogy ezt a kérdést tárgyalja majd az Európai Uniós hamisítással foglalkozó akcióterv. Tessék, szemet, úr! Köszönöm szépen! hamisítás kérdése rendkívüli fontosságot élvez a tárcámban. A 2009-2012-es cselekvési tervet, vagy fellépést meg kell valósítani. Ezen terven belül vannak olyan intézkedések, amelyek jogalkotással foglalkoznak, mások működési, operációs kérdésekkel, az iparral való együttműködésről is szó van benne, és természetesen, van, természetesen az akció tervel alaposan megismerkedem majd, hogy a hamisítással, az orvosi termékek hamisításával behatóbban foglalkozhassunk, hogy ezzel a, ezt a problémát meg tudjuk oldani. A, ez egy rendkívül káros, tehát rendkívül veszélyes probléma, és ez komoly hatással lehet, káros hatással az állampolgárokra, úgyhogy mindenképpen nagyon oda, fogunk, oda fogunk figyelni erre a kérdésre, Tyler asszony. Köszönöm, Harbor úr. Említette, hogy ez a cselekvési terv 2012-ig érvényes. Ön hogyan látja a 2012 utáni időszakot ezzel kapcsolatban? Tenném fel a kérdést. That's, uh, one... Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon, egy nagyon fontos terület, az az, hogy nemzetközi szinten is megállapodásokat kell létrehozni a hamisítást, illetően már most is vannak megállapodások, és nemrégiben Kínával jött létre egy ilyen jellegű megállapodás, de szerintem a hamisítás globális kérdés, és nem csak a vám kötődik ehhez a kérdéshez. A jövő szempontjából közös akcióterveket kell kidolgoznunk, amelybe belevonjuk az nemzetközi partnereinket, illetve más intézményeket is, amelyek érintettek a hamisításban, annak érdekében, hogy koordinált erőfeszítést lehessen tenni globálisan a hamisított termékek leküzdésére. Köszönöm szépen. A következő kérdést Fanden Kamp úrja fogja feltenni, majd Sádemóza asszony. Elnök úr, köszönöm szépen az Olaf, illetve a VÁM és adóügyek főigazgatóságának kapcsolatát szeretném felvetni. Az Olaf különleges helyzetéről már beszéltünk ma, de gyakorlatban az én frakcióm, az EPP problémákat lát az ön tárcájával kapcsolatban, ami az Olaf felelősséget, illetve, illetve ami a VEM főigazgatóságot illeti másrésztről. Hogyan fogja ezt a két felelősséget kezelni majd a gyakorlatban? Ez lenne a kérdésem, elnök úr. Köszönöm. Tessék, biztos jelölt úr. Köszönöm szépen. Ha jól értettem a kérdését, akkor az összeférhetetlenség a téma. Ezzel kapcsolatban biztosíthatom önt arról, hogy véleményem szerint nem képzelhető el az összeférhetetlenség a tárcám különböző intézményeim belül, tehát az OLAF és a, a TAXUD között. A TAXUD, a Vámügyi Főigazgatóság jogalkotással foglalkozik, jogalkotás nyomonkövetése, illetve a jogszabályok betartását vizsgálják, magát a jogszabályokat viszont nyilván a tagállamok tartnak kell betartani. A tagszódnak is érdeke, hogy fellépjen a hamisítás ellen, a csalás ellen. A csalás elleni harc pedig kapcsolódik a csalás elleni harc pedig egy horizontális jelenség, amely a tárcám számos eleméhez kapcsolódik az EU pénzek elköltéséhez, stb. stb. Tehát úgy látom, hogy nem képzelhető el ilyen összeférhetetlenség a tárcám különböző elemei között. Ha megnézzük a tárcát, hogy is néz ez ki, tehát összetétele, az auditálás, a mentesítés egy helyre tartozik. Egyéb tárcáknál szerintem sokkal nagyobb az összeférhetetlenség esélye. Vandekampul kiegészítő kérdése. I'm point. Köszönöm szépen, igen. Pontosan erre kívánok rákérdezni, hogyha a biztos úr azt mondja, hogy a taxud a csalással veszi fel a harcot, és hogyha az Olaf ugyanebben a témában jár el, ugyanezzel a csalással foglalkozik, akkor mi a kapcsolat a két vizsgálat között, és ön milyen pozíciót, milyen állásfoglalást kíván betölteni itt? Uh, the answer here is... A válasz erre egyértelmű. Biztosítanunk kell a megfelelő együttműködést az intézmények között, hogy leküzdhessük a csalást. Vannak információ cserébe szolgáló rendszerek, olyan kérdéseket illetően, amelyek a csaláshoz kapcsolódnak. Ilyenkor vagy az OLAP, vagy pedig a főigazgatóság lép fel, és ezt koordinálni kell, nehogy megkettőződés, átfedés jöjjön létre. Vagy nehogy az forduljon elő, hogy nem megfelelően alkalmazzák az erőforrásokat. Tehát így zajlik most a munka, és úgy vélem, hogy nem okoz ez semmilyen fajta problémát ezen a területen, és remélem, hogy ugyanez lesz a helyzet majd a jövőben is. Uh, now I have Mrs. Schaldemose. Schaldemose. Asszony következik, aztán pedig Baszt asszony. Schaldemose asszony uh, másodszor kap jogot arra, hogy kérdést tegye fel, tehát nagyon aktív tagja a bizottságnak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, az írásbeli válaszában azt írta, hogy a vámpolitika véleménye szerint az állampolgárok biztonsága szempontjából nagyon fontos. Amit Steiner asszonynak mondott, abból az derült ki, hogy valamit tenni kell a hamisítványokkal szemben. De konkrétan mit kívánna tenni, milyen kezdeményezéseket kíván tenni annak érdekében, hogy jobb legyen a párbeszéd nem csak Kínával, hanem Oroszországgal vagy az USA-val is habár főként itt az állampolgárok biztonságáról van szó, akkor, amikor ilyen termékek kerülnek az Európai Unió területére. Tessék szemet, úr. Well, I think that's... Nos, úgy érzem, hogy nagyon sok előrelépés történt már ezen a területen, az Európai Unió, illetve Kína közötti kapcsolatokat illetően valamint Oroszországra is gondolok. Nagyon fontos tehát, hogy folytassuk a tárgyalásokat, és megállapodásra jussunk Oroszországgal konkrét kérdésekben, Kína esetében Van egy együttműködési megállapodás, és folyamatban vannak kiváló projektek, például biztonságos transportutak, illetve a különböző szervezetekkel való kapcsolat. Úgy gondolom, hogy ha kölcsönös elismeréshez eljutnánk, akkor ez nagymértékben javítaná az ellátást, láncot, illetve segítene abban, hogy megvalósítsuk az ellátás biztosítását. A bizottság számára ezek kulcsfontosságú szakpolitikai kérdések. Jeg er sådan set enig i, at der er gjort meget. Köszönöm szépen. Én is úgy vélem, hogy nagyon sok minden történt, de mindezek ellenére a veszélyes termékek, amelyek bejutnak a közösség területére, azok száma nő. Mit fog tenni? Más kollégákkal is működik. Például az olyan termékek, amelyek megjelennek az Európai Unió területén, hogyan kíván ennek tekintetében a többi kollégájával együtt működni? Yeah, I think that's, uh... Igen, úgy gondolom, hogy igaza van. Ebben a kérdésben uh, több biztos is érintett. És nem csak egy, hanem több főigazgatósághoz is tartozik ez a kérdés. Az új biztosok, illetve biztos jelöltek között már megbeszéléseket folytatunk arra vonatkozóan, hogy hogyan osszuk föl ezeket a területeket, hogyan tudnánk együttműködni, illetve bizonyos kérdéskörökben esetleg milyen csoportokat, munkacsoportokat tudunk létrehozni ami a, a hamisítást, illetve a szellemi tulajdonjogok megsértését illeti. Ezek nagyon fontos kérdések, és egy ilyen munkacsoportot létre lehetne hozni, amely aztán koordinálhatná tevékenységeinket. Ez a munkacsoport konkrét szakpolitikai javaslatokkal állhatna elő. A következő kérdést Bastos asszony teszi fel, és utána az utolsó kérdés volt, evő Krajcman úr következik. Tessék, Bastos asszony! Köszönöm szépen! Szintén a hamisítással kapcsolatban tennék fel egy kérdést, ez egy rendkívül komoly probléma, és ez szorosan kapcsolódik a piac biztonságához illetve a bolgárok egészségéhez is, hiszen például az orvosi termékek hamisítása nagyon rossz hatással van a polgárok egészségére is, illetve az európai gazdaságra is. Ezzel kapcsolatban tenném fel a kérdést, hogy tesz-e új kezdeményezéseket a, bizo- a bizottság a hamisítással kapcsolatban áll. Elnézést kérek, de az eddigi intézkedések nehezen, nem igazán kézzelfoghatóak, hát nagyon általánosság, hanem sokkal konkrétabbra lenne szükség. Kérem, hogy konkrétan sorolja fel az intézkedés terveket és ezeknek az ütemtervét, tehát például a gyógyszerekkel kapcsolatban, orvosi termékekkel kapcsolatban. Aztán gyapott termékekkel kapcsolatban is megkérdezném, hogy ez, mi a, milyennek a tervei. Úgy véli-e, hogy gondokkal jár -e majd ennek a szabályrendszernek a bevezetése? Tessék, biztos úr. Köszönöm. Az előző kérdésekre adott válaszokban elmondottam, hogy a hamisítás kérdése nem csak a Vámunióval foglalkozó biztos feladatköre, ez egy ennél sokkal tágabb kérdés, több biztos illetékessége ez, ami a oldalát illeti ennek a kérdésnek, nagyon fontos lenne egy kockázat elemzési rendszert felállítani, hogy megfelelő figyelmet kapjon a hamisítás jelensége, problémája. A létező kockázatelemzési rendszereket javítani kell, fejleszteni, illetve a nemzeti hatóságok között információ cserét, a cserét kell megvalósítani, ezt fejleszteni a hamisított áruk kereskedelmével, csempészésével kapcsolatban. Itt mindenképpen előrelépés lehet hamar elérni. Ami a vám jogszabályokat illeti ennek a reformját, tehát ez nem egy könnyű feladat, és az lenne mindannyiunk érdeke, hogy érdek, hogy mi hamarabb ez végrehajtásra kerüljön, 2013 júniusára gondolok, a VÁM kódex nagyban leegyszerűsíti a különböző vállalatok kötelezettségeit az e-customs is megvalósul ezen új vámkódexben, illetve egyéb kezdeményezések is megtalálhatók ebben az új vámkódexben, mint például az egyablakos ügyintézés. Ezek is rendkívül fontosak. Tessék, Basztos asszony, kiegészítő kérdés. Köszönöm szépen. Elnök úr. Biztos úr azt említette, de ezt egyébként is tudjuk, hogy más biztosok is illetékesek a hamisítás kérdésében. Kérdésem az, hogy találkozott-e már, felvette már a kapcsolatot ezekkel a kollégákkal a biztos úr? Igen, már többször is, több vízben is találkoztunk, szemináriumokat tartottunk a meghallgatások előtt. A szemináriumok egyik témája az volt, hogy jövőbeni tevékenységünket hogyan fogjuk koordinálni, és komoly jelentőséget tulajdonítunk a koordinálásnak. Ezért is döntöttünk úgy, hogy adhok csoportokat fogunk létrehozni, különösen problémás témákban a belső piaci biztos és más biztosok is együttműködnek majd ebben a kérdésekben. Ezen csoporton belül tudják megvitatni a újabb problémákat. Most Krajcman úr következik az utolsó kérdésfeltő. Beszéltünk a hamisított termékekről, amelyek megjelennek az európai piacon. Ahogy ön is tudja, ennek van további veszélyvonzata ö, ö, is. Az, ezek a termékek nem teljesítik az európai biztonsági normákat. Milyen konkrét intézkedéseket kíván tenni ö, arra, hogy a nemzeti vámhivatalok koordinátor lépjenek fel, annak érdekében, hogy a hamisított termékeket megakadályozzák abban, hogy az európai piacra jussanak. Hogyan lehetne az európai piacot felügyelni, hogyan lehetne elosztani a terheket a tagállamok között. Hadd mondjak egy példát, például, hogyha a tengeri kikötőkben, Hamburgban, Rotterdamban vagy Edoárában megérkeznek ezek a termékek, akkor ez óriási terhet jelent ezen tagállamoknak, hogy ezt felügyeljék. Köszönöm biztos jelölt úr. Igen, a modernizált vámügyi kódex nagyon jó lehetőséget kínál arra, hogy jelentős lépéseket tegyünk ezen a területen. Például egy központi elszámolási rendszer, gondolok, amely most van a kialakítás kifejlesztés fázisában. Ez forradalmi jellegű ezen a területen, hiszen amikor a rendszer föláll, akkor a különböző kereskedőknek nem kell különböző helyekre elvinni árucikkeiket, hanem egy központi helyen történik majd enne, ezeknek a termékeknek a rendezése, elszámolása. a vámügyi, illetve adóügyi, például jövedéki adóügyi kérdések is ide tartoznak-e, tehát valóban egy központi elszámolási rendszert alakítunk ki. Ezek, ezek a kérdések, ezek a projektek, amelyek nagyon nagy erőfeszítést kívánnak, illetve együttműködést követelnek a tagállamoktól. A megvalósítás, illetve az egész folyamat nyomon követése során megpróbáljuk az intézmények közötti jobb együttműködést előre mozdítani, mind a vámügyi területen, mind pedig egyéb területeken, azokon a területeken, amelyek kapcsolódnak a nemzetközi kereskedelemhez. Elnök, Kreuzmann úr. A különböző földületi rendszerek az egyes tagállamokban, például nálunk Németországban a tartományok felelősek, van, ahol központ ez a felügyelet tehát különbözőek a szabályozások. Mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy az egyes tagállamokban javuljon a helyzet a piaci felgyőrtet illetően? Well, uh... Nos, természetesen Európai Uniós szinten nem szólhatunk bele az egyes tagállamok belső dolgaiba, belső helyzeteibe, hiszen a tagállamok szabad kezet kapnak, és saját rendszereiket létrehozhatják az általuk, általuk megfelelőnek tartott módon. Véleményem szerint a mi célunk az, hogy bár különböző rendszerek vannak érvényben, meg kell próbálni a megfelelő együttműködést biztosítani, illetve a számítástechnikai fejlesztés a legfontosabb eszköz a kezünkben, amely lehetővé teszi a koordinációt a tagállamok hatóságai közötti együttműködést. Ezt kívánom előre mozdítani. Természetesen felmerül a lehetősége közös vámkezelésnek, de azt hiszem, hogy ez a távolabbi jövőre tartozik, és nem pedig a mai nap kérdése. Uh, Elnök, köszönöm szépen, mind kollégáimnak, mind pedig a biztos jelölt úrnak, és most pedig visszaadom az elnökséget. Grazie, Presidente Ar. Köszönöm szépen, Harbour úr. Én viszont Szemete úrnak adom vissza a szót, hogy ha gondolja, akkor lezárja a mai meghallgatást egy körülbelül 5 perces lezáró beszéddel. So, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Megköszönöm a kérdéseiket. Megköszönöm ezt a sok érzést, amit a meghallgatás alatt kaptam. Azt hiszem, a szakbizottságok és a biztos közötti párbeszéd alapjait fektettük le. A nyílt párbeszéd rendkívül fontos annak érdekében, hogy megoldjuk a problémákat, kihívásokat, amelyekkel az Európai Unió szembesül. Nem könnyű a helyzetem, mert három szakbizottsággal is egyet kell, együtt kell működnöm, de a korábbiakban kiválóan tudtam együttműködni a költségvetési hatóságot, de jelenleg a költségvetési tárcáért vagyok én a felelős. Szerintem ez a tapasztalat az együttműködésnek eme szelleme jó hatással lesz a munkámra. Ezt próbálom továbbvinni a munkámban. A belső piaci, a gazdasági és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottsággal folytatott kapcsolatomban. Az idő elő halad, előre haladtával újabb ötletekkel, gondolatokkal, kérdésekkel állok majd elő. Nagyon sok megoldandó probléma van. Az Európai Unió kiadásai kapcsán. És ezen a területen egyértelműen együtt kell működnünk, nem lesz egyszerű ez a munka. Az önök támogatására mindenképpen szükség lesz, tehát ha megegyezés születik, akkor az önök támogatásával tudom csak, tudok csak a javaslatoknak megfelelő fórumot találni. A Vámunió, illetve az adóügyek területén még nehezebb a helyzet, hiszen itt csak úgy tud döntést hozni a tanács, hogyha minden tagállam egyetért. Itt is komoly szükségem van az önök támogatására, segítségére. Például a belső piac elmélyítésével kapcsolatban, az adóparadicsomok felszámolásával kapcsolatban, a környezetvédelmi adókkal kapcsolatban, ezek hatásával kapcsolatban. Ezeket a projekteket előkészítjük, foglalkozunk velük, és szándékom szerint nagyon szorosan együttműködök majd önökkel. Szívesen veszem az önök kezdeményezéseit ezen témákkal kapcsolatban, és ez a nyílt és együttműködést pártoló magatartásmód mindenképpen az Európai Unió érdekeit szolgálja. Köszönöm szépen.